szerepet az állásfoglalásban. Hmm. Tehát ez egy olyan kérdés, amely érzékenynek bizonyult. Tehát néhány nappal ezelőtt a Strasburgi héten a parlament elfogadta a Lochbiller jelentést, amely felhívja arra a figyelmet, hogy az Európai Unió külkapcsolataiban küzdenünk kell az emberkereskedelm ellen. Azután Mogherini asszony, a bizottság alelnöke és főképviselő az emberi jogi helyzet és a demokrácia állapotairól számolt be 2015-ről az éves jelentés keretében, és ennek a saját kezdeményezésű jelentéskészítője, Weidenholzer úr, és erre a beszámolóra támaszkodunk majd. Egy nagyon értékes, érdekes eszmecserére került sor. És a különböző frakciók is hozzászólhattak a jelentéshez. Számomra is rendkívül érdekes volt, hiszen a parlament előadója én magam voltam egy éve tehát ezúttal Weidenholzer úr, a néppárti előadó. Quistvodrovol eh, asszonyt jelölte ki árnyék előadónak. Tehát nagyon érdekes fejlemények történtek, erről meg vagyok győződve, és ezekről be is számolt Mogherini asszony. Most pedig azt javaslom, hogy térjünk mindjárt át a negyedik napi rendi pontra, és szeretettel köszöntöm a brüsszeli táj nagykövetség képviselőjét. Először is a szakbizottságunk nevében elnézést kell, hogy kérjek a késésért, az előző ülésünkön kellett volna ezt a napirendi pontot megvitatni. Vagyis a DROA szakbizottság képviselőjének a látogatása május 16 és 19 között páncéli eh, képviselő képviselte a DROA szakbizottságot, és az ASEAN-nal való kapcsolattartásban eh, illeték szakemberről eh, beszélünk, illetve több sürgősségi témának volt tárgya Tájföld a 2014-es pucsot követően itt a parlamentben. A legutóbbi állásfoglalást 2015-ben, májusban, illetve októberben fogadtuk el. Tehát a látogatás alkalmával azt gondolom, hogy különösen indokolt és aktuális volt ez a látogatás. Pierre Antonio Pancéri úr fog mindjárt tájékoztatni bennünket arról, hogy hogyan zajlott ez a látogatás, milyen találkozókra került sor, és milyen következtetéseket tudott levonni, mik a fő megállapítások. Tehát eh, mindjárt minden további nélkül át is adom a szót. Köszönöm, elnök úr. Una delegazione congiunta. Köszönöm, elnök úr valóban, ahogy ön is rámutatott, a táj delegáció, mint az ázeáni delegáció tagjaként részt vett az Európai Parlamentben való találkozón, és itt nem csak arról volt szó, hogy milyen az emberi jogi helyzet Tájföldön, és ezt hoztuk összefüggésbe az Európai Parlament határozatával, amely az országban kialakult helyzetről került sor. Tehát, hogy azt vizsgáltuk meg, hogy az elmúlt 26 hónapban hogyan alakult a helyzet táj, Tajföldön. A tajföldi képviselők is maguk beszámoltak a tajföldi helyzet változásáról, hiszen a akkor voltunk nem sokkal a második katonai pocs második évfordulója után, és számos magas szintű találkozóra került sor. Brüsszelben is sor került találkozókra az Európai Bizottság képviselői, illetve egy tajföldi magas szintű delegáció képviselői között itt kereskedelmi kapcsolatok és halászati kapcsolatok szerepeltek napi rendem. Azt tudom mondani, egy olyan országról van szó, amely két évve már katonai hatalom alatt van, tehát a katonai pucsot követően ez visszavezethető arra, hogy a két politikai párt képtelen volt arra, hogy az országot megfelelően módon kormányozza, és ezért került sor a katonai pucsra. Akkor sor került egy sor fog kerülni egy népszavazásra az új alkotmányjal kapcsolatban, augusztus 7-ére van ez tervezve. Éppen ezért nagyon érdekes nézni a jelenlegi helyzetet, és remélem, hogy erről tudunk is majd beszélni, ugyanis ebben az országban csak azok kapnak lehetőséget szólásra, akik az új alkotmány mellett emelik fel a szavukat. Akik kritikusok, azokat háttérbe szorítják, és nem kapnak lehetőséget a vélemény nyilvánításra. Az, ezért eléggé kétes hozzáállás. Ezen kívül egy országban, ahol a választásokat megnyerő párt vezetője nem alakíthat kormányt, ez is egy eléggé kétséges helyzetet eh, eredményez, és eh, a következő öt évben a parlament még mindig a katonai befolyás alatt eh, fogja ellátni a feladatát. Tehát nem látok itt egy B-tervet, úgymond, hogyha titkos szavazás van, akkor elképzelhető az, hogy az emberek a katonai kormány ellen szavaznak, de ezt egyelőre senki sem akarja figyelembe venni. Azt tudom mondani, hogy elég nehéz előrejelezni, hogy mi fog történni a látogatás talán nem volt a leggyümölcsözőbb, megpróbáltunk számos különféle kérdéssel foglalkozni, találkoztunk az ASEAN parlament számos tagjával a legkülönfélébb témák szerepeltek a renden, például a halászati ágazatban a munkakörülmények, hiszen említettem, hogy a táj kormány és a bizottság képviselői között volt egy találkozó bankokban, hiszen az Európai Bizottság sárgalapot mutatott fel a tajhatóságoknak az emberi jogi és a munkajogi helyzet következtében külföldi munkavállalókat messze menően ö, kizsákmányolják, óriásiak a, a munkajogi kockázatok, rosszak a munkakörülmények, ezek ezek, ezek olyan kockázatok, amelyek kihatást gyakorolnak, méghozzá jelentős kihatást gyakorolnak a táj gazdaság fejlődésére, azt mondtuk, hogy mindenképpen felül kéne vizsgálni a külföldi munkavállalókra vonatkozó jogszabályokat. Erre különféle e, magyarázatokat kaptunk a munkaügyi minisztérium képviselői részéről. Az, arra is rámutattunk, hogy a jelenlegi jogszabályokat voltaképpen megkerülik, és ez rossz munkakörülményeket teremt az ágazatban dolgozók számára. Az is teljesen világos, hogy szükség van egy új egyetértési megállapodásra a szomszédos országok kormányaival együtt őket bevonva, azért, hogy közösen megoldjuk a migráns külföldi munkavállalók körül kialakult helyzetet és az ő problémájukat. Mi a helyzet például a bérek átutalásával a külföldi munkavállalók anyaországába? sok esetben felmerül a kényszermunka gyanúja is, illetve nagyon sok munkavállaló életét veszti a munkahelyén, illetve a az, el, az elhunyt munkavállalók irataival a munkáltatók visszaélnek, és ilyen módon próbálják eltitkolni ezeket a halál eseteket találkoztunk a azokkal is, akik a kormány részéről képviselték az emberi jogi helyzetet. Itt főként az igazságügyi tárca képviselőiről van szó, és a burmai táj határ vonatkozásában is elmondtuk, hogy itt súlyos gondok vannak a véleménynyilvánítási szabadsággal, az, együtt, egy, az egyesülési szabadság gyakor, gyakorlásával mindenképpen szükség van a, a demokratikus rendszer megerősítésére, hiszen ez nagyon fontos előfeltétel az Európai Unió és Tajföld közötti jövőbeni kapcsolatoknak olyan esetekre gondolok, amikor a ellenzéki pártok képviselőit, újságírókat érik zaklatások, illetve súlyos helyzetben vannak azok a menekültek is, akik a határ közeli táborokban vannak. Vegyük figyelembe itt a Burmában kialakult helyzetet nyilvánvalóan történtek már lépések, hogy ezek a menekültek visszatérhessenek eh, hazájukba, eh, mások pedig azt mondják, eh, hogy akkor harmadik országba távozzanak ezek az emberek. Tajföldön nincsen integrációs politika, ezért szükség lenne az egyetértési nyilatkozatnak a megerősítésére, megújítására, hogy egyáltalán tudjunk foglalkozni ezeknek az embereknek a problémáival az Európai Unió elég jelentős anyagi forrásokat bocsátott itt rendelkezésre, és az a véleményünk, hogy ezek nem hozták meg a kívánt célt és eredményt ugyanis az új burmai kormány idején nyilvánvalóan kevesebb pénz jut majd ezen táboroknak a finanszírozására. Ezeknek az embereknek nincsenek semmilyen polgárjogi lehetőségei, ezek nagyon érzékeny kérdések, szükség van arra, hogy foglalkozzunk ezekkel az emberekkel, és számukra egy nagyobb fokú biztonságot tudjunk megteremteni. Egész sor találkozóra került sor Andy Hollal, ismerik nyilván, az a kut, arról a kutatóról van szó, akit őrizetbe vettek. Mi azt mondtuk, hogy az ő fogvatartási körülményeit eh, meg kell változtatni, foglalkozni kell vele, ő ugyanis egy Európai Uniós eh, polgár, és hogyha jól értettem, a meghallgatásra tegnap került sor, de nem tudom, hogy itt milyen eredmények születtek eh, végül is. Mindenképpen foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel, és minél hamarabb meg kell oldani ahogy mondtam, összefoglalóan a tájföldi laká, látogatásunknak a, az a legfontosabb következtetése, hogy nyomon kell követni az országban zajló fejlődéseket, érdekelt, érdekeltek vagyunk a jó együttműködésben, de itt egy nagyon fontos átmeneti időszak van, és figyelembe kell vennünk azt, hogy a katonai kormány megfelelő módon adják át a hatalmat a polgári kormánynak. Köszönöm szépen, Panzeri úr! Úgy látom, hogy nem kér senki sem szót de mégiscsak posztasszony, megadom a szót önnek. Köszönöm szépen. Egyetlen kérdésem lenne Panzeri úrhoz, mégpedig a migráns munkaerőt tekintetően ők honnan érkeznek? Ezek a migráns munkavállalók honnan, melyik országból? Vengono dai paesi limitrofi, compreso ad esempio il Bangladesh. A határmenti országokból, Bangladesból például, nagyon sok munkavállaló érkezik onnan. Elégedett a válaszsal, képviselő asszony? Rendben? Akkor most Karl Henlik Hall úrnak adom meg a szót, aki Thailand téma felelőse az Európai Külügyi Szolgálat részéről, tehát öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Panzeri képviselő úrnak. Üdvözöljük az Európai Parlament és a Drói szakbizottság tájföld iránti elkötelezettségét, és természetesen az önök tavalyi októberi állásfoglalását. Különösen üdvözöljük ezt a jelentést, ugyanis tudjuk, hogy a képviselő nagy szakértője nem csupán az emberi jogoknak és a külügyeknek, hanem nagyon nagy tapasztalattal rendelkezik a munkaügyi kérdések terén teljes mértékben támogatjuk azokat az észrevételeket, amelyek a demokratikus folyamatról szólnak, a szólásszabadság, illetve a gyülekezési szabadság, illetve egyesülési szabadság fontosságáról. Ezek alapvető fontosságúak, Tájföldnek a népszavazásról nyitott párbeszédet kell folytatnia, és a mai kérdések mai problémák olyanok, amelyeket a nemzetközi közösség rendszeresen felvetett például a legutóbb az ENSZ főtitkár helyettese, ugyanis a táj népnek szabadon kell tárgyalnia a javasolt alkatmányról, Csak így lehet konszenzust kialakítani, amelyre az országnak szüksége van, és amit a történelemből is tapasztalhatunk. A tisztelt képviselő nagyon fontos emberi jogi kérdéseket is felvetett, mint például az, hogy civil lakosokat állítanak katonai bíróság elé. A képviselő a munkavállalási jogokról is beszélt, illetve a migráns munkavállalókról. Ott nagyon fontos és gyümölcsöző párbeszédet folytattunk ezekről a témákról Tájfölddel. Ahogyan elhangzott, egy delegáció utazott ide, amikor a parlamenti delegáció Tájföldre utazott, és Tájföld számos lépést tett, amelyeket nagyon pozitívnak tekinthetünk. Sőt, azok a problémák, amelyeket a képviselő említett, ezek léteznek, de az is egyértelmű, hogy nagyon sok minden történt ezen a területen. Két dolgot szeretnék ezek közül kihangsúlyozni, például a tájhatóságok, a halászhajókon, illetve a halászati termékek feldolgozóiparában betiltották a gyermekmunkát, ez nagyon pozitív fejleménynek tekinthető a bizottságbeli kollégáink az Ájálóval és Tájfölddel együtt egy eh, projektet indított. 4,2 millió eurót fordítunk erre az Ájálóval együtt, hogy eh, a munkakörülményeket javítsuk a halászati termékek ágazatában. A kormány, a magánszektor illetve a szakszervezetek is együttműködnek az ILO-val annak érdekében, hogy a munkajogokat és a munkakörülményeket javítsák. Tehát itt is azért történtek előrelépések, illetve a hatóságok részéről is elkezdtek jelzések arra vonatkozóan, hogy azt tervezik, hogy a 188-as ILO egyezményt ratifikálják, illetve a kényszer munkáról szóló jegyzőkönyvet, a 29-es jegyzőkönyvet. A parlament szerepvállalása nagyon nagy értékelhető, és a képviselőnek is szeretnénk köszönetet mondani, hogy megvizsgálta ezt a helyzetet, illetve a munka kérdését. Köszönjük szépen. Uh, Köszönöm szépen. Most pedig arra kérem Pia Pax Richardunt, hogy vegye át a szót. Aki a brüsszeli eh, Time eh, diplomáciai kirendeltség vezető helyettese. Uram, öné a szó. Uh, Mr. Chairman, Uh, distinguished members. Elnök úr, tisztelt képviselő, kedves kollégák, mindenkinek jó reggelt kívánok, és nagyon köszönöm, hogy megadták nekem a lehetőséget, hogy beszéljek önökkel. Először is szeretném elmondani, hogy a tájföldön tett látogatása az Európai Parlamenti Delegációnak, ahogy Panzeri úr is beszámolt erről, nagyon jó lehetőség volt bankokban, ugyanis úgy tekintettük, hogy nagyon jó módja volt ez annak, hogy baráti és baráti párbeszédet folytassunk a tájföldi helyzetről, és a tájkormány erről biztosíthatom önöket, nagyon körültekintően meghallgatta az önök aggájét és észrevételt részeit. Ami a politikai helyzetet illeti, jelen pillanatban Tájföldön átalakulás folyik egy fenntartható demokratikus rendszer irányába, ahogyan megjegyezték már, jelen pillanatban egy új alkotmányt fogalmazunk meg, illetve egy alkotmányos népszavazása is kerül majd sor augusztus 7-én, illetve jövő év táján lesznek az új választások, általános választások. Ami pedig a szólásszabadságot illeti, azt hiszem, hogy saját tapasztalatunk, és ezt mutat az elmúlt évtizedben, hogy a szólásszabadságot sajnálatos módon arra használták, hogy gyűlöletet és erőszakot keltsenek, ez pedig bankokban olyan problémákat okozott, mint például az ASEAN csúcs találkozók megrekesztése, és a szavazási bizottság Tájföldön előírta, hogy az alkotmányal kapcsolatos véleménynyilvánítás csak konfliktusmentes módon fordulhat elő, illetve valósulhat meg. Önök is ellenőrizhetik, hogy az alkotmánytervezettel kapcsolatos információt számos újságban, online médiában, toksókon, rádiós beszélgetéseken terjesztjük a lakosság számára, és az alkotmánytervezettel kapcsolatos véleménynyilvánítás tehát nagyon jól zajlik, és önök is megtekinthetik, hogy a táj sajtó és a média, a tévécsatornák, a rádiók nagyon ugyanolyan kritikusak, illetve dinamikusak, mint bármikor máskor. A harmadik szempont pedig, amit szeretnék megemlíteni, hogy Tájföld emberi jogi helyzetét szeretném egy kicsit kontextusba helyezni. Először is, ami május 10-ét illeti, csatlakoztunk a FAO megállapodásról, illetve az ILO tengeri munkaügyi egyezményét is ratifikáltuk, ezen kívül pedig a kormány a migráns munkavállalók jogainak védelmét célzó intézkedéseket vezetett be, például egy nemzeti regisztrációs rendszert hozott létre, illetve egyetértési memorandumokat ír alá a szomszédos országokkal, például a Aung San Suu Kyi asszony tájföldi látogatása során is aláírtunk egy ilyen megállapodást, ez pedig az emberkereskedelem megszüntetése és az illegális munkavállalók felvételének megszüntetése, ez segíthet abban, hogy a tájföldi munkavállalók jogait védjük. Szeretném egy kicsit helyesbíteni az elhangzottakat. A tájföldi munkavállalók nagy része migráns munkavállalói szomszédos országokból érkeznek, például Myanmarból legnagyobb számban. Tehát, ami az emberi jogi helyzetet illeti, két hónappal ezelőtt aktívan részt vettünk a UPR mechanizmuson eh, Genfben, illetve azonnal elfogadtuk az ajánlásokat, amelyeket kollégáinktól, eh, szakértőinktől hallhattunk, és ezeket pedig a közeljövőben meg is valósítjuk. És egy jó hír, ez pedig eh, amit örömmel hallottunk, hogy az Egyesült Államok külügyminisztériuma a 2016-os emberkereskedelmi beszámolójában Tájföldöt T3-asról T2-es szintre emelte. Ez azt jelenti, hogy a besorolási időszak során is javult az emberkereskedelem helyzete Tájföldön. Ez azt jelenti, hogy nyilván még nagyon sok tennivalónk van az emberkereskedelem felszámolásával kapcsolatban, de biztosíthatom önöket arról, hogy a kormány továbbra is fenntartja erőfeszítéseit e bűncselekményi forma teljes felszámolása érdekében. Végezetül pedig, ami a menekültek helyzetét illeti, a határmenti menekülteket, szomszédos országokból érkező menekülteket. A UNHCR-ral szorosan együttműködünk, és ha elérkezik az ideje, az összes fél konzultációjával a repatriációs folyamat lezajlik. Ezt a kérdést is megvitattuk Aung San Suu Kyi látogatása során, tájföldi látogatása során az elmúlt hónapban. Végezetül pedig elnök úr, az Európai Unióval való kapcsolatunkat nagyra értékeljük, szeretném ezt kihangsúlyozni, hogy barátok vagyunk, üdvözöljük a fenntartott párbeszédet, például a politikai kérdésekkel kapcsolatban, és mi itt a brüsszeli misszióban ezt is szerettem volna pontosítani, bármilyen kérdésre nagyon szívesen válaszolok. Köszönöm, uram! Köszönöm szépen! Köszönöm ezt a vita nyitó ismertetőt. Azt gondolom, hogy Páncéri úr talán néhány záró megjegyzést szeretne még tenni. Ugye így van, akkor átadom a szót. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Néhány észrevételt szeretnék ismertetni. Remélem világosan fogalmazok majd. Nincs szó arról, hogy vitát kellene nyitnunk, arról, hogy vajon erősebb, illetve közvetlen kapcsolatokra van-e szükség az EU és Tajföld között. Ugyanakkor egyértelmű politikai üzenetet szeretnénk közvetíteni. Hiszen egy olyan országról van szó, ahol egy vértelen pucsa került sor, és tulajdonképpen a közvélemény is nagyjából támogatta, vagy legalábbis nem ellenezte a hatalom átvételt. A két politikai párt tehetetlennek bizonyult, nem tudták a stabilitást megteremteni, illetve a hatékony kormányzásnak a feltételeit nem biztosították. Ugyanakkor megfogalmaztuk a politikai üzenetünket, hogy a katonai kormányzat mielőbb egy civil kormány számára kell, hogy átadja a hatalmat. Fontos, hogy az átmenet során megfelelő szabályok érvényesüljenek, illetve rendezett hatalmátvétel történjék. Továbbá mindeközben az egyéni szabadságjogokat is tiszteletben kell tartani egy, egy kicsit eltér a véleményem az elhangzottaktól. Tehát ha durván fogalmaztunk, vagy mondjuk olyan vélemények hangzanak el, amelyek túl kendőzetlenek, akkor azért bajba kerülhetnek, igazság szerint. Tehát nőtt az eljárásoknak a száma, illetve a felségsértés vágyával indult eljárások száma egész konkrétan, és bebörtönöztek embereket ilyen vád alapján. Fontos, hogy az egyéni és a csoportos szabadság jogok kiteljesedése folytatódjék. Meg kell védeni ezeket a jogokat. Ami pedig azt illeti, hogy a sárga lapot felmutattuk Tájföldnek a munkavállalói jogok területén. Úgy gondolom, hogy ezt azzal összefüggésben kell látnunk, hogy a jogokért állunk ki, illetve a kereskedem eszközével is szeretnénk ezeket elősegíteni. Mert ez egy kiemelt szempont számunkra. És azt gondolom, hogy az európai intézményeknek többet kell munkálkodniuk a Burmával, illetve Tájfölddel kötött szándéknyilatkozatok megújításán. És az a cél, hogy a bevándorlók jogait is tartsák tiszteletben, továbbá a menekült táborok állapotait is javítani kell. Elnök, köszönöm szépen. Nos, ezzel a végére értünk a tájföldi napi rendi pontnak, és ezzel átérhetünk az ötödik napi rendi pontunkra, vagyis a külügyi szolgálathoz intézett kérdésekre, valamint az Európai Bizottsághoz intézett kérdésekre. Az első kérdés ezeknek a sorában a napi rendünk szerint Teresa Jiménez Becerril Barrio kérdése. És ő most nincs itt, de engedelmükkel én képviselem majd a kérdés megtárgyalása keretében. A venezuelai humanitárius válságról van szó konkrétan, illetve rendkívüli állapotról, ami az utóbbi időben tapasztalható. Az alapvető élelmiszerek hiányoznak, nem fér hozzá a lakosság az élelmiszerekhez, és nagyon komoly tüntetésekre is került emiatt sor Tegnap azt láttam, hogy a hatóságok megnyitották a kolumbiai határt, hogy a venezuelaiak átmehessenek Kolumbiába, és megvásárolhassák az alapvető élelmiszereket. Tehát a kollégám kérdése a következő. Az Európai Bizottság milyen intézményekkel, intézkedésekkel tervezik kezelni a súlyos humanitárius válságot, amely az amúgy is nehéz nem, emberi jogi helyzetet tovább súlyosbítja. Azt gondolom, hogy Jean-Pierre Bou ad választ nekünk erre a kérdésre aki a Dél-Amerikával foglalkozó területnek a vezetője. Átadom a szót. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet szeretnék mondani, hogy feltették ezt a kérdést. Ez egy rendkívül aktuális kérést eh, érint eh, és nagymértékben osztjuk az aggodalmakat a venezuelai helyzettel kapcsolatos aggodalmakat, és ez azt eredményezte, hogy eléggé jelentős gazdasági, politikai válság alakult ki, amelynek biztonsági következményei is vannak. Mogellini asszony hosszabb ideje hangoztatja azt a véleményét, hogy szükség van arra, hogy Venezuela együttműködjön partnereivel a válság megoldása érdekében. Ezzel összefüggésben szükség van arra, hogy a kormány együttműködjön az ellenzékkel. Az ellenzék jelenleg többségben van a parlamentben, szükség van arra is, hogy a korábbi elnökök között is egy együttműködés alakuljon ki. Július 7-én a parlamenti kép, a többség elmondta, hogy kész a párbeszédre, természetesen ennek vannak bizonyos előfeltételei is. Úgy gondoljuk, hogy ez egy új lendületet ad, amelyet feltétlenül ki kell használni, és szükség van arra is, hogy üdvözöljük ezeket a, a lépéseket. Itt van itt egy további lépés is, amelyet erre a hétre terveztek meg, de sajnos utolsó pillanatban felmerült nehézségek miatt ezt törölték. Minden esetre mi ezt nyomon kívánjuk követni, mert egy nagyon fontos lehetőséget jelent. Ez Venezuela miniszterelnökét érintette. Július 14-én került sor erre a találkozásra Edita asszony részvételével, aki ugye július 9-e és 11-e között Venezuelában látogatott, nagyon fontos képviselőkkel találkozott a gazdasági és politikai élet területéről, és találkozott az államfővel is, illetve különféle regionális és nemzetközi szereplőkkel is. Itt is számos kommunikációra került sor, itt is támogattuk a párbeszédet, illetőleg a további tevékenyük nyújtson. Nyilván önök is tudják, hogy foglalkoztunk a múltban is, július 18-án is foglalkozni fogunk a venezuelai helyzettel az Európai Unió napirendjén egy elég előkelő helyen szerepel a, venez, a venezuelai helyzet. Szeretnénk segítséget nyújtani a válság megoldásában, és eh, a látogatás eh, keretében eh, arra törekedtünk, hogy a venezuelai hatóságokkal megpróbáljuk azokat a területeket feltérképezni, ahol leginkább lehetőség van a segítség nyújtásra, illetve meghatározzuk azt, hogy milyen formában biztosítsuk ezeket a támogatásokat. A kollégám jelen van, aki részt vett ezen a találkozón, és ha van rá igény, akkor természetesen ő is szívesen beszámol az ott elhangzottakról. Igen, természetesen Köszönöm szépen a, az emberi jogi támogatás, a humanitárius támogat, oktatás területéről vagyok, és megpróbálom elmondani, felvázolni azt, hogy mit tettünk Venezuelában. Két találkozóra került sor, egyiket márciusban, másik pedig júniusban került sor. Kiderült, hogy az élelmiszerellátás és az egészségügy területén van súlyos helyzet Venezuelában, és éppen ezért szükség lenne a beavatkozásra. De itt látjuk, hogy a politikai helyzet egyre inkább polarizálódik, és a kormány sok esetben nem óhatja igénybe venni a nemzetközi segítségnyújtást. Ez azt jelenti, hogy a helyszínen nagyon kevés partnerrel rendelkezik, és nyilvánvalóan önök tudják, hogy mi mi különféle nem kormányzati szervezetekkel és Egyesült Nemzetek szervezeteivel dolgozunk együtt a helyzeten. Tehát, hogyha az Egyesült Nemzetek szervezete jelen is van ott, akkor sem rendelkezik helyi partnerekkel. Nagyon nehéz helyzetet teremt az, hogy nem áll rendelkezésre megfelelően megbízható adat, hogy képet alkothassunk, pontos képet alkothassunk a kialakult helyzetről. Olyan módon próbáljuk nyomon követni a venezuelai helyzetet, amik, lehetős, amik lehetőséget teremtenek számunkra, hogy a partnereinkkel folyamatosan tartsuk a kapcsolatot, és és a bizottságon belül egyéb szolgálatokkal is együttműködünk ebben a vonatkozásban. Ez, ezt a kérdést nem lehet csak humanitárius alapokon megközelíteni, hanem szükség van arra, hogy az összes érintett szereplő részt vegyen ebbe aktív módon. Köszönöm szépen a következő kérdést. A Liber csoportról érkezik. Asztevicsusz kolléga a kérdését halljuk, tehát a kérdésem a következő. Tulajdonképpen ez nagyon egyszerű kérdés, és az a valóság az alapja, amit jelen pillanatban az iráni kapcsolatainkban tapasztalhatunk, azon nukleáris megállapodást követően, ami a nyugati hatalmak és Irán között köttetett, amelyet mi is támogatunk és értékelünk, azonban nagyon aggasztó jelzések érkeztek arra vonatkozóan, hogy a helyzet megváltozása, illetve az emberi jogi helyzet dinamikája egyáltalán nem javul Iránban. A halálbüntetés Tavaly is túlépte az ezret, megkövezés. Nagyon sok példát hallhatunk tehát az emberi jogok nagyon súlyos megsértésére Iránban. Ezért azt szeretném kérdezni az LKS képviselőjétől, hogy magyarázza el nekünk konkrétabban, és gyakorlati példákat is említsen arra vonatkozóan, hogy milyen mértékben és milyen módon vállal szerepet az Európai Unió Iránban az emberi jogi párbeszédben. Volt-e bármilyen közelmúltbeli előrelépés ezen a területen? Ezt az üzenetet hogyan továbbították az iráni partnernek, és milyen választ kaptunk vagy kaphatunk az elkövetkezendő hónapokban? Tulajdonképpen ez a kérdésem lényege. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen választ adásra pedig Maja Urbanszkának fogom megadni a szót az iráni Task Force részéről az EKS-ben. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Asztevicsusz úr ezért a kérdésért. Szeretnék utalni a kérdése elejére is, amit kiküldött nekünk, ami a globális stratégiát illeti, illetve hogy mi volt olvasható az Iránnal kapcsolatos globális stratégiában. Valóban ezt az országot a szabályokon alapuló rend tekintetében említi meg, és a multilateralizmus az EN számára alapvető fontosságú. Tulajdonképpen mi magunk is egyetértünk azzal, hogy közösen megállapított szabályok alapján járuljunk hozzá az a békén alapuló világhoz. Az iráni nukleáris megállapodás azt jelenti, hogy a diplomácia erőfeszítések egy régóta fennálló vitának a végét is jelenthetik, a diplomácia és a kitartás, tehát kifizetődő és a régióban fennálló vitáshelyzetek rendezését is elősegítheti. Ami az EKZ hozzáállását illeti az emberi jogokkal kapcsolatban, a magas szintű látogatás keretében, amikor a főképviselő asszony április 16-án biztosok társaságában utazott a térségbe, elmondtuk, hogy az Iránnal való szerepvállalásunk egyértelműen az emberi, jogok, emberi jogi párbeszéden alapul, és ez pedig a közös nyilatkozatban is tükrözték, amit a látogatás végén fogadtak el. Később is egyetértettünk az iráni partnerekkel abban, hogy harmadik lépésként egy iráni emberi jogi delegáció utazik Brüsszelbe, hogy megkezdje a párbeszédet ezzel kapcsolatban, és legutóbbi tájékoztatásunk alapján a nyári szünet után érkezik ez a delegáció Brüsszelbe. Az is tény, hogy még mindig vannak nagyon komoly aggájaink az emberi jogi helyzetet illetően Iránban, nagy számú kivégzések történnek, akár fiatal korúak kivégzése, a polgári szabadságjogok, a nők és a kisebbségi jogok korlátozása. Azonban nagyon reméljük, hogy ezeket a kérdéseket az emberi jogi eszmecserén konstruktív módon tudjuk kezelni, ami lehetővé teszi a bizalomépítést, illetve a helyszíni helyzet javítását. Jelen pillanatban még nagyon korai szakaszban tartunk, ezért még gyakorlati szerepvállalása nem került sor. Az Európai Unió Unió az emberi jogi aggályokat az ENSZ keretrendszerében a továbbiakban is fel fogja emlegetni, ahogyan korábban is tette. Köszönöm szépen. Lord Petras. Chairman. Köszönöm szépen. Petras. Elnök úr, az általunk kapott információk alapján a várt delegációval kapcsolatban, tehát ez egy hivatalos delegáció, ha jól gondolom, Iránból akkor meghívhatjuk ide a, a droába is őket például? Megkérdezhetjük őket? Mert azt gondolom, hogy ez nagyszerű lehetőség lenne számunkra, hogy itt szemtől szembe a nagy horderő kérdésekről eszmét cseréljünk. Elnök úr, nagyon sok üzleti kapcsolat fejlődésének vagyok tanulja, és ezt én nagyra értékelem, de a az üzleti kapcsolatok és a gazdaság fényében nem szabad az emberi jogokat elhanyagolni, tehát nem szabad visszariadnunk a kényes kérdések felvetésétől sem. Tehát tervezhetünk valami közös tanácskozást? Elnök, azt gondolom, hogy ez egy jó ötlet. Elena Valenciánóval fogom ezt egyeztetni elnökünkkel. Két nap múlva jár le a jelentés határideje, a Richard Howitt készíti Iránról, és Strasbourgban egy hete már volt egy első eszmecserénk Irán témájáról. Tehát folyik ez a tevékenység. Remélem, hogy Elena Valenciano egyet fog érteni majd azon javaslatával. És meg is szervezi a gyakorlati részleteket az eszmecsere előkészítése érdekében. Meglátjuk. Köszönöm szépen. A következő kérdés előterjesztője Barbara Lochbiller asszony, de mivel ő most nincs itt, Szár Gentini asszony fogja a nevében ezt a kérdést ismertetni, úgyhogy átadom a szót neki. Köszönöm szépen, elnök úr, és nagyon örülök, hogy én tehetem fel nem csak Barban a nevében ezt a kérdést, mert teljes mértékben én is mögötte állok ennek a kérdésnek, és támogatom. Az Európai Bizottság által indított a partnerségi keret, illetve a június 28-ai európai csúcs nyilatkozata alapján, amely rögzítette, hogy az EU-Törökországgal kapcsolatos nyilatkozathoz hasonló megállapodást szeretne minél előbb kötni az érintett országokkal az illegális migráció mielőbbi megelőzése érdekében. Itt kiemelt országként Líbia és Etiópia szerepel, miközben a migráció kezelése terén különböző projektek zajlanak, többek között Szudánnal együttműködve. Két részből áll a kérdésem hogyan tervezik az európai támogatás érvényesülését olyan téren, hogy az emberi jogok ne sérüljenek az érintett országokban, illetve hogyan stabilizálnak, illetve hogyan kerülik el, hogy stabilizálják az autoritár rendszereket. A második része a kérdésnek pedig az EU-Törökországgal kapcsolatos sajtóközleményre támaszkodik, az egész Törökországgal kötött megállapodás abból indul ki, hogy biztonságos ország Törökország a migránsok szempontjából, és a nemzetközi védelemnek megfelelő védelmet nyújt Törökország. Azonban számos beszámolóból értesülhettünk nemzetközi civil szervezetek, illetve emberi jogi szervezetek részéről, hogy rendszeresen bebörtönöznek menedékeseket, illetve nem jutnak hozzá ügyvédhez, többször visszatoloncolják a menedéket, kérőket a szíriai háborús övezetbe, sőt, török katonák egyenesen agyonlőnek menekülteket a török határon. Tehát milyen szempontok alapján minősítik Törökországot biztonságosnak? Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig felkérem az érintetteket a válaszadásra, Leonello Gabrisit, aki az EKS globális fellépésekért felelős szakterületének a vezetője. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen a kérdést is, amely nagyon hosszú, és igyekszem tömöríteni a válaszomat. Mindenképpen köszönöm a kérdést. Két alapvető kérdést látok itt felvetődni, és egyrészt szeretnék fényt beríteni a migrációs ügyek megítélésével összefüggő háttérre, mert azt gondolom, hogy itt elsősorban percepció szintű ügyek merülnek fel. Tehát, hogyha a partnerségi keretet összehasonlítjuk a török helyzetképpel, akkor itt két különböző dologról beszélhetünk. A második ok, amely miatt köszönöm a kérdést, az az, hogy lehetőségem nyílik hogy egy kicsit az Európai Unió szempontjából, illetve a bizottság nézetéből, az EKS részéről megvilágíthatom a helyzetképet. Sőt, szólhatok az egyes tagállamok megítélésének a kérdéséről is, hiszen itt tagállami ügyek is felmerülnek. Tavaly, illetve másfél éve a médiában is részletesen bemutatott válság nyomán az Európai Unió, illetve a belügyminisztereknek a csúcsa, például tavaly októberben levonta a következtetéseket, és egyértelmű üzenetet küldött a tekintetben, hogy Európának cselekednie kell. Nincs más lehetőség, mint hogy garantáljuk ezeknek a menekülteknek a sorsát, illetve visszatérítés esetén gondoskodunk a jogaikról. Ez volt az alapvető üzenet, amely az európai határokon belül érvényes helyzetre hívta fel a figyelmet, illetve azokra a szempontokra, amelyek alapján a harmadik országokkal párbeszédet folytat az Európai Unió az illegális eh, bevándorlóknak a visszaküldése terén. Ezzel szemben nyilván érthető politikusok számára, hogy egy ellen mozgás is elindult. Szépen lassan elkezdtünk az intézmények részéről reagálni a külügyminiszterek tanácsának a következtetéseire. És ebből alakult ki egy végső megítélés, amely az állam és kormányfők számára azt a feladatot rögzítette, hogy a harmadik országokkal partnerségeket hozzanak létre. Tehát, hogyha ezt a közleményt olvassa az ember, akkor azt tapasztalja, hogy a belügyminiszterek megfogalmazásai kihangsúlyozzák a visszatérítéseknek a kezelését. Ennyiben adnék választ a felvetett kérdésre. Másrészt a külügyminiszteri szinten pedig már valódi partnerségről esik szó. Mogherini asszony is ezt az álláspontot védi, illetve védte az eddigiekben is a külügyminiszterek körében. Tehát megkaptuk a felhatalmazást, illetve az állam és kormányfők számára úgy hangzik a feladat, hogy igyekezzenek megoldást találni erre a bonyolult egyenletre, illetve képletre az intézményekkel. Egyrészt a harmadik országokat be kell vonniuk, és rövid távú eredményeket kell, hogy megpróbálnak elérni a migrációs áramlat kezelésében. Másrészt pedig a, az állam és kormány fői hatáskörben igyekezzenek hosszú távú felülvizsgálati lehetőséget is elérni. Tehát szeretném hangsúlyozni, hogy itt a migrációs kérdésnek a hosszú távú rendezését is célozza ez az elképzelés, ami nem önmagában való kezelést jelent, tehát nem egyszerű visszatérítést, hanem a menekült áradatnak a kezelését, illetve az érintett országok és a tranzitországok bevonásával egy átfogó rendezést céloz. Hiszen ezeknek az országoknak is nagyon jelentős menekült teherrel kell megbirkózniuk, sokkal magasabb szinten, mint az Európai Unióban, magasabbak a százalékok, és egy 360 fokos fordulattal tudunk csak ezekkel az országokkal olyan hatékony partnerséget létesíteni, ami segíti a helyzet kezelését. Tehát egyrészt az intézmények választattak erre az elképzelésre, egy héttel ezelőtt Juncker úr levelet írt Mogherini asszonynak, amelyben arra kéri, hogy a Lisszaboni szerződés lehetőséget maximálisan használja ki. Tehát főképviselőként, illetve bizottsági alelnökként gyűjtse egybe a bizottságnál az illetékes biztosokat, és egyeztesse velük az a összes közösségi külügyi lehetőséget, hogy az új partnerségek létrejöjjenek. Ez most folyamatban van, és hangsúlyozom, hogy első alkalommal ennek keretében a tagállamok most valóban szembenéznek a felelősségükkel, és nem mondhatják, hogy Mogherini úr, Juncker, Mogherini asszony, Juncker úr menjenek el Szenegába, és oldják meg helyettünk a problémát. Franciaország, Olaszország, Spanyolország például onnan érkező menekültekkel szembesül a napi munkában, és az ottani csendőrség, illetve az idegenrendészeti hatóságok kell, hogy tudják kezelni a helyzetet. Tehát mindebből összeáll egy olyan csomag, amely rövid távú eredményeket szolgáltat, hosszú távon pedig az a cél, hogy ezeknek az országoknak gazdasági, társadalmi segítséget nyújtsunk ahhoz, hogy működőképessé váljanak, és elérjék a demokratikus minimumot, hogy így fogalmazzak, illetve a demokratikus útra álljanak rá. Mert ebben látjuk a migráció csökkenésének a lehetőségét, hiszen ez a fő probléma. Mert vannak szökőárak, van asszály, de a Szaharán túli, Szarától délre lévő térségben alapvetően az életkilátások hiánya miatt indulnak útnak az emberek, mert nem működik a demokrácia, óriási a korrupció, nem látják a jövőbeni esélyeiket. Tehát nem, nem szabad csak rövid távú célokra koncentrálnunk, fel kell vállalnunk a hosszú távú felelősségeinket is, ahogyan fogalmaztam az imént. Az intézmények és a tagállamok is feladatokkal rendelkeznek ha már szóba került ez a téma. Most egyeztetjük a, a büróval, hogy egy videokonferenciát kellene ö, tartanunk a bizottsági kapcsolattartók részvétellel, élet, részvételével, és az öt ö, képező országgal, Afrikából nagyköveti szinten meg kell kezdenünk a tanácskozást, Szenegállal például konkrétan. Tehát rövid távon szeretnénk megvizsgálni, hogy Szenegál mit tehet a két oldalú tagállamokkal kötött ö, egyezmények rendelkezésének a megvalósításáért, tehát a visszafogadási egyezmények rendelkezésének az érvényesüléséért. Ez tehát a rövid távú feladat, másrészt pedig közösségi értéket szeretnénk hozzáadni a Szenegállal kiépülő kapcsolatainkhoz, ami azt jelenti, hogy külső beruházásokkal szeretnénk támogatni Szenegál helyzetét. Ahogy képviselő asszony is rákérdezett, illetve utalt erre. Például, hogyha Szenegált tekintjük, akkor Szenegál szintén felteszi a maga kérdéseit bevándorlás, vagy az ő szempontjából kivándorlás ügyben. Tehát a migráció valódi okairól szólva a jogállamiságot kell többek között említenünk, valamint a gazdasági kérdéseket, kereskedelmi ügyeket. Tehát a válság rövidtávú kezelése egy valós feladat, de nem téveszthetjük szem elől azt sem, hogy hogy Afrikában 60-80 millió ember vált hontalanná, illetve belső menekülté, miközben Európában néhány százezer jut el közülük. Tehát ezért a teljes paradigmát át kell tekintenünk a harmadik országokkal való kapcsolatainkban. És a partnerség egy jó lépés ebbe az irányba. Azt gondolom, hogy jó hosszan szóltam most már hozzá, azt is látni kell, hogy ez egy olyan eljárás, amely folyamatban van, és nem kecsegtet túlzottan gyors előrelépéssel. Aztán Etiópia, Líbia, eh, Szudán ügyében szívesen részletekről is tájékoztatom önöket, de azt gondolom, hogy már eddig is sokat mondtam. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Szárgenténi asszonynak adom meg a szót, hogy reagáljon, illetve a saját maga által Eritrea ügyében előterjesztett utolsó kérdést is ismertesse. És összességében mindenkinek 11 percet tudok erre biztosítani. Öné a szó képviselő Thank you very much, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyra értékelem az őszinteséget, ugyanis elhangzott, hogy nyilvánvalóan szükség van itt egy partnerségi, e, partnerségre a migrációs kérdésekben, a, és nyilvánvalóan mindannyian tudjuk, hogy mik a migrációnak az alapvető kiindulási okai. De önök elkezdtek itt e, beszélni a visszafogadásról, de az én véleményem szerint itt nem visszafogadási meg, megállapodásokra van szükség ezek afrikai országok vonatkozásában, hanem itt pénzügyi ösztönzőkre van szükség pénzügyi, pénzügyi alapok felhasználásával. És én természetesen megértem az ön példáját Szenegállal kapcsolatban, de én nem Szenegálról beszéltem, én emberi jogokról beszéltem, Szudánról, Etiópiáról és Líbiáról. Nagyon sok a magas, magas szintű találkozó, jó magam is részt vettem ezeket a korábbi eh, holland elnökség alatt, de ezek az országok nem mondták el, hogy mit csinálnak, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy ők nem eh, kötöttek meg valódi visszafogadási megállapodásokat, hanem egyszerűen beengedik a migránsokat az Európai Unióba. Az én kérdésem az lenne, hogy a véleményük szerint hogy milyen emberi jogi kihatásai vannak olyan országok vonatkozásában, amelyek autoriter tekintélyuralmi rendszerekkel rendelkeznek, és milyen alapon mondják azt, hogy Törökország egy biztonságos ország a menekültek vonatkozásában. Köszönöm szépen. Rövid választ kérünk ez alkalommal. Köszönöm szépen, hogy emlékeztettek a holland elnökség szerepére. Ők nagyon sokat tettek ebben az ügyben, és ahogy kiderült, ugye a visszafogadás vonatkozásában nincs mandátum visszafogadási megállapodások megkötésére ezekkel az országokkal, mert ez a tagállamok hatáskörébe tartozik, bilaterális megoldásokat kell itt találni. Tehát itt arról van szó, hogy a visszafogadás nem képes működni egy ilyen vákum helyzetben. Szükség van arra, hogy a kétoldalú lehetőségeket erősítsük tovább. Néhány ország vonatkozásában ők késznek mutatkoztak arra, hogy részt vegyenek a mechanizmusban kétoldalú alapon tagállamok bevonásával. De mi ezt szeretnénk ki egészíteni, ahogy elmondtam, hogy foglalkozzunk az alapvető kiváltó okokkal. Az alapvető ok az a demokrácia helyzete ezekben az országokban úgy gondolom, hogy szükség van arra, hogy foglalkozunk a nemzetközi jog figyelembevételével, tiszteletével, a, és ezen országokban kialakult politikai kormányzati helyzettel is foglalkoznunk kell. Ez mindenképpen egy jelentős kihívást jelent nem csupán csak arra kívánunk összpontosítani, hogy feldörsítsük a visszafogadási folyamatokat, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy emberi jogi szempontokat szeretnénk összpontosítani. Magarini asszony elment Etiópiában, voltak magas szintű megbeszélések, és voltak albizottsági ülések is, teljesen világosá vált. Készek vagyunk megvitatni a migrációs kérdést, de csak a kétoldalú politikai vita párbeszéd alapján ezekkel az országoknak a bevonásával. Itt figyelembe kell vennünk a realitásokat tehát. A másik kérdésem, kérdés ugye az a török kérdés volt, ez a bizottságnak a feladata, hogy megválaszolja ezt a kérdést ott elhangzott, hogy egy harmadik biztonságos országnak a definíciója hogyha jól értettem, de javítsanak ki, ez minden egyes tagállamnak a saját hatás körébe tartozik. Tehát ő nekik kell ezzel foglalkozni, hogy melyik országot minősítenek biztonságos harmadik országnak. Összesen hat percünk van az utolsó kérdésre. Szeretné ezt eh, nem? Jó. Köszönöm szépen, elnök, az, elnök úr a kérdésem az eritreai helyzettel foglalkozik. Június 8-án eh, az eritreai emberi jogi helyzettel foglalkozó beszámoló jelent meg, az egy, és kiderült azt, hogy számos vonatkozásban az elmúlt 25 évben súlyos emberi jogi helyzet alakult ki Eritreában, és felszólítják a nemzeti, nemzetközi közösség arra, hogy Eritrea vezetését a Nemzetközi Büntetőjogi Bíróság elé állítsák ezen emberi jogi sért, szabálytalanságok következtében. E, tehát az a kérdésem, hogy az önök mi a véleménye Eritrával kapcsolatban. Itt 200 millió Európa, euróról van szó, amelyet Eritrea megkapna támogatás címén. Nem tudom, hogy ez mennyire hozható összefüggésben az, európai, az eritreai emberi jogi helyzettel, tehát az én kérdésem az volt, hogy mi legyen, a, mit kezdjünk ezzel a helyzettel a pénzügyi támogatás vonatkozásában, különösen különös tekintettel a még illegális migrációval, és szeretném megkérdezni, hogy az Európai Unió együtt fog-e működni az eritreai eh, re- rezsimmel, és eh, ugye az, én úgy gondolom, hogy a biztonságos harmadik ország az az európai szintű jogalkotásra tartozik, és nem csupán csak a tagállamokra. És most szeretném megadni az EKS-ben az, e, az afrikai országokkal foglalkozó albizottságnak a vezetőjének. Köszönöm szépen az Eritreát érintő kérdést, és remélem, hogy önök tisztán látják a környezetet is. Július 1-én ugye az Egyesült Nemzetek egy határozatot fogadott el az eritreai emberi jogi helyzettel kapcsolatban mély aggodalmának adott hangot, a beszámoló tartalma miatt, és elhangzott az, hogy emberiesség elleni bűncselekményekre is sor került Eritreában 1991 óta, és a határozat felszólítja Eritreát arra, hogy tartsa be a határozatot, és vegye föl a kapcsolatot, erősítse meg a kapcsolatot az emberi jogi főbiztossággal, illetve illetve felszólítják Eritreát arra is, hogy összességében javítson az emberi jogi helyzeten az országban, és az is elhangzott, hogy az Európai Unióban is jöjjön létre egy, egy mechanizmus, amely foglalkozik ezen feltárt emberi jogi helyzettel. Nyilvánvalóan osztjuk az önök aggodalmát az eritreai emberi jogi helyzettel kapcsolatban, és szeretnénk felhasználni alkalmat arra, hogy az eritreai kormányzattal erről egyeztessünk. Na most, ami az első kérdését illeti, fog, tartjuk magunkat a határozat javaslatához, az Európai Unió támogatni fogja a jelentéstevő munkáját, és erősíteni fogjuk a kapcsolatot a eritreai kormányjal. Jelenleg is párbeszédet folytatunk Eritreával egy konkrét projekt vonatkozásában, méghozzá, hogy rendszeres időszakonként megvizsgálhassuk az Eritreában kialakult helyzetet, helyzet, és Eritrea jelenleg egyetért azzal, hogy a javaslatok felét magára nézve is kötelezővé tart. Ami pedig az emberi jogi sérelmek elszámoltathatóságát illeti, úgy gondolom, hogy elegendő ok van arra, hogy valóban itt emberiesség elleni bűncselekmények is megvalósultak, és az Egyesült Nemzetek közgyűlését kérjük arra, hogy hogy ezt a beszámolót küldje el az Egyesült Nemzetek minden fontos szervezetének, és tegyék meg a szükséges lépéseket. Itt az ICC-ről van szó, de az Afrikai Uniónak is foglalkoznia kell ezzel a beszámolóval és ezekkel a javaslatokkal azért, hogy létrejöjjön egy tényfeltáró munka mechanizmus. Ez a mechanizmusnak az lenne a célja, hogy valóban bíróság bíróság elé kerüljenek azok, akik ezen bűncselekmények elkövetésével megalapozottan vádolhatóak. Abban remélünk, reménykedünk, hogy az Afrikai Unió el fogja indítani ezt a mechanizmust, vagy a meglévő mechanizmusok, az Afrikai Emberi Jogi Bíróság is foglalkozik, foglalkozni fog ezzel a kérdéssel. Ami pedig a második kérdését illeti, ez az eritreai fejlesztési programot érinti. Jelenleg azon dolgozunk, hogy egy nemzeti indikatív program megvalósítását tovább folytassuk Azonban ez a program nyilvánvalóan függ attól is, hogy milyen lépések történnek az emberi jogok vonatkozásában. Az Európai Unió nem fogja elindítani a 11. es programot az energiaágazatban, ameddig nem kap visszaigazolást arról, hogy Eritrea figyelembe veszi az Egyesült Nemzetek beszámolójában és határozottában lévő javaslatokat, és ami pedig a harmadik kérdését illeti tehát nincs úgynevezett migrációs megállapodás külön Eritreával. Eritrea azonban része a kartoni folyamatnak, amely ugye ezzel a kérdéssel foglalkozik más afrikai országokkal együtt, és a sürgősségi alap alapján Eritrea kaphat pénzügyi támogatást a migrációs folyamatok javítása érdekében, e, de eddig nem került sor semmilyen program vagy projekt beazonosítására, és kérjük a tagállamokat is, hogy nyilvánítsanak véleményt ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen a válaszokat, és köszönöm, köszönöm mindenkinek a hozzászólást és most 10 perc szünetet tartunk annak érdekében, hogy fel tudjunk készülni a következő napi rendi pontunkra. E, bocsánat, egy perc szünetről van szó, nem 10 perc szünetről. Voilà, merci à tout le monde. Euh, on va reprendre... Euh, Nos, kérem, hogy foglalnak helyet, hogy folytathassuk az ülést. Nos, tehát következik a sport és az emberi jogok témájában a tartott Rioi olimpiával kapcsolatos eszmecsere. a Brazil Szövetségi Köztársaság ügyében illetékes delegáció Ő e, itt, Nesanto Mario de Pinto, a braziliai illetékes ebben a témában. Gratulálok két nappal ezelőtti Portugáliával szembeni győzelemhez, a futballgyőzelemhez. Két-három napja volt e, a portugál kollégákhoz csatlakozva. Nos, a témánk úgyis a sporttal kapcsolatos, ami az albizottságunkat élénken érdekli. 2015 májusában meghallgatást szerveztünk a sport, illetve az emberi jogok összefüggéséről, és néhány nap múlva kezdődik Rióban az olimpia. Az olimpiai játékok, ahogy tudjuk, lehetőséget adnak arra, hogy kifejezzük az értékeinket, a kiválóságra törekvést, valamint a szolidaritást. Arra kérném a teremben lévőket, hogy kint folytassák a magánbeszélgetéseket. Tehát a kiválóság, a szolidaritás, a sportszellemiség és a jellemesség, valamint a kitartás. És ez a szervező országnak a kitartását is magában foglalja, valamint elősegítjük ugye a fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődést is. A, az olimpia nyitása világ felé, hogy így fogalmazzak. És ez annál is igazabb, hogy a rendező országot figyeli az egész világ a közvetítések révén és az olimpiai szellemiségnek kell érvényesülnie a játékok során és az Olimpiai Bizottság felügyeli az átláthatóságot, illetve a jó kormányzásnak az érvényesülését az előkészítő munkák során. A 2022-es olimpiától kezdve az Olimpiai Bizottság és a fogadó város között létrejött szerződés egy, nem diszk, egy diszkriminációt tilalmazó eh, kitételt is tartalmaz, ideértve a munkafeltételeket is. És az Olimpiai Bizottság a rendező államokat együttműködésre hívja fel, hogy párbeszéd keretében a az olimpia alatt, illetve az olimpia után is folytatódjék az együttműködés és a különböző szempontok érvényesítése, hogy elkerüljük a negatívumokat, többek között az emberi jogsértéseket. Ami konkrétan a Rioi olimpiát illeti, több kényszerkilakoltatásra került sor, gyermekmunkát vettek igénybe valamint a békés gyülekezési szabadságot is megsértették több alkalommal. És Martin Heinz urat a Fair Play kezdeményezés részéről, ezért hívtuk meg Jonathan Cornejo urat, az Amnesty International brit képviselőjét, és Andrea Florence stratégiai kapcsolattartót az emberi jogok területén. Őket hívtuk meg szakértőként, illetve Minky Warden asszony, aki a Human Rights Watch globális kezdeményezésének a vezetője ő egy videóüzenet formájában vesz részt. a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, illetve a szervező és a FIFA képviselői sajnos eh, nem tudnak most itt lenni körünkben. Az utóbbi szervezet ügyében ugye élénk viták zajlanak, és érthető, hogy az olimpia néhány napon belül kezdődik, tehát nem tudtuk másképp szervezni ezt a megbeszélést, de megbocsátható, hogy ők nincsenek jelen. Antonio Marinho e Pinto kollégámnak adom elsőként meg a szót, aki a braziliai delegáció alelnöke, úgyhogy maximum négy percre őné a szó képviselőtár. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm hogy emlékeztetett arra, hogy mennyi időm van, és hogyha ezt a négy percet túllépem, akkor kérem, hogy emlékeztessen újra, mert könnyen egy kicsit elragadtatom magam. Én portugál vagyok, brazilok nagy barátja, Brazíliában éltem, és édesapám is Brazíliában hunyt el, ezért a földi maradványai Brazíliában találhatók, így minden évben odautazom, és gyakorlatilag a brazilok felé testvéri szeretetet érzek. Ezen kívül pedig alelnöke vagyok a brazil delegációnak. Nemrégiben pedig pontosan e, e funkciómban, e cím, jogcímen utaztam el Brazíliába. Brazíliában történtek nagyon akasztóak több szempontból is. A gazdasági válságnak a következménye gyakorlatilag e, következményeként lecsökkent a gazdasági növekedés, sőt a GDP is 3% közelében csökkent az elmúlt év során. És ez pedig az egyéb körülmények mellett e, rendkívüli társadalmi megrendülést okozott, rendszeresek ma már a tiltakozások és tüntetések. Brazília a szegénység elleni küzdelemben élen járt az elmúlt évtizedekben. Fernando Ries Cargozóval kezdődött ez a küzdelem, majd Lula elnök is nagyon nagy hangsúlyt fektetett erre, illetve a jelenlegi elnök első mandátuma során, de talán tudják, hogy az ő megbizatását a kongresszus felfüggesztette. Dilma Rousseff helyzete tehát nagyon komolyan érinti az országot, Brazíliát, és a brazil szenátusban is szavaznak arról, hogy végleg elveszíti a mandátumát, vagy sem az elnök asszony, ez nagyon aggasztó. Azért aggasztó, mert Brazília nem rendelkezik olyan menekült, menedékutakkal, amelyekkel az európai demokrácia rendelkezik. A kormány lemondhat, a kormányt el lehet távolítani elveszítheti a parlamenti többségét hazámban, elbukhat a kormány, hogyha a parlament például nem hagyja jóvá költségvetést. Ez azonban Brazíliában nem így történik. Az egyetlen módja annak, hogy az elnököt eltávolítsák, az az, hogyha megfosztják a címétől, és mondjuk valamilyen bűncselekménnyel vádolják meg. az a párt, amely a legtöbb szavazatot megszerezte a választásokon, kormányt alakított, azonban egy megállapodás következtében le kellett mondaniuk. Le kell mondani, ez történik más országokban, azonban Brazíliában nem ez a helyzet, tehát egy teljesen mm, anomália helyzet alakult ki, nagyon súlyos következményei vannak annak, ahogyan az elnökkel bánnak. Aztán a másik nagyon súlyos probléma a korrupció, különösen a politikai elit körében. Ugyanis tudjuk, hogy ahol hatalom van, politikai hatalom például, ott előfordulhat, felütheti a fejét a korrupció. Véleményem szerint a korrupció soha nem lehet teljes mértékben kiirtani, azonban csökkenteni lehet olyan szintre, amely, ami nem káros a kollektív érdek szempontjából. Brazíliában és Latin-Amerika számos országában a korrupció elképesztő és nagyon aggasztó mértékeket ölt. ahogyan kiderült a közelmúltban, például a Petrobras ügy, a biztonság kérdése pedig nagyon szorosan kapcsolódik a szabadság kérdéséhez. Nem lehet valódi szabadság, hogyha az állampolgárok nincsenek biztonságban privilegizálni a biztonságot a szabadság kárára, ez Winston Churchill szavait juttatja eszembe, hogy aki feláldozza a szabadságot a biztonság oltárán, az egyiket és másikat sem érdemli meg. A politikai viták során nagyon sokszor előkerül a biztonság kérdése például azzal a szándékkal, hogy korlátozzák a szabadságot. A terrorizmus kapcsán hasonló tapasztalatunk van Európában. Növekszik a radikalizmus a biztonság témakörében, és ez pedig nagyon negatívan hat a szabadság gyakorlásában. Ez Brazíliában még nagyobb, még aggasztóbb mértékeket ölt. A biztonság kérdése ugyanis nagyon gyakran azt vonja maga után, hogy a rendőrség által provokált halálesetek száma megugrik. Nem csupán az Egyesült Államokban fordul ez elő, ahol az állampolgárokat a rendőrség gyilkol meg, ugyanezt történik Brazíliában is, nem csak az Egyesült Államokban. A múltban ez például az úgynevezett halálosztagokhoz kapcsolódott, amelyek hideg vérrel gyilkoltak le mondjuk koldosokat, vagy politikai ellenzékieket. Ez a diktatúra során nagyon gyakori volt. Az olimpiai játékok keretében pedig ez újra napirendre került, olyan eseményről van szó, ahol rengetegen vesznek részt, nagyon sok turista érkezik, és a biztonság kérdése nagyon fontos lesz előtérbe kerül. Azt gondolom, hogy ez a mai találkozó, ez a mai megbeszélés nagyon fontos, ugyanis lehetőséget biztosít számunkra, hogy ezekre a biztonsági kérdésekre jobban odafigyeljünk, és ezek a kérdések pedig nagyon fontos, hogy ne sértsék az emberi jogokat, különösen a polgári szabadságjogokat. Végezetül pedig nem lehetnek emberi jogok ott, ahol szegénység a szegénység uralkodik. A szegénység ugyanis az emberi jogok megsértésének minősített esete. És az első lépés az emberi jogok megsértése elleni küzdelemben az az, hogyha felszámoljuk a szegénységet. Ahogyan elmondtam, Brazília nagyon sokat haladt a szegénység elleni küzdelemen, különösen Lula elnök hatalma alatt, de már Cardoso elnök alatt is megkezdődött ez a folyamat. A szegénység elleni küzdelem pedig megfordít egy hagyományos paradigmát ezzel kapcsolatban. E paradigma szerint a szegénység elleni küzdelem a gazdasági fejlesztés keretében valósulhat meg. Lula elnök azonban ennek az ellenkezőjét bebizonyította, ugyanis bemutatta, hogy a valódi, a szegénység elleni valódi politikai küzdelem önmagában is jelentheti a gazdasági növekedés tényezőjét. Ezért Brazília ma nagyon nehéz problémákkal küzd, és azt gondolom, hogy a mai találkozón olyan gondolatokat hallhatunk, amelyek segítenek abban, hogy ezzel a jelenséggel szembenézzünk. Nem lehet ugyanis az alapvető jogokat megsérteni, az emberi jogokat, és mi pedig örbetett kézzel ezt végignézzük. Bármilyen kisebbségről legyen szó, akár bőrszín, faj, szexuális orientáció alapján nem szabad megsérteni emberi jogaikat. És nem szabad elfogadni ezeket a jogsértéseket, mondjuk a szólásszabadság, az egyesülési jog, vagy bármilyen alapvető jog, alapvető polgári jog, ezeket a jogsértéseket ha toleráljuk, akkor mi magunk is megsértjük ezeket a jogokat. A hallgatás ugyanis a legjobb együttműködés, és a hallgatás az emberi jogok eh, megsértésének egy újabb módja. Köszönöm, elnök úr. Eh, Köszönöm szépen. Nos, ahogyan mondtam, Minky Warden asszony következik, aki a Human Rights Watch globális kezdeményezésének a vezetője, képviselője, a videó üzenetét tekinthetjük meg, mert nem tud személyesen itt lenni. In a matter of days, the world... Néhány napon belül a világ legnagyobb sportolói Brazíliába utaznak az olimpiai játékokra. Köszönetet mondok az Európai Parlamentnek, mert vezető szerepet vállalt abban, hogy milyen súlyos következményekkel járnak az emberi jogokra az ilyen sportesemények. A világ sport tevékenysége szempontjából ez egy válságos időszakot jelent, azonban nagyon régóta a biztató szavak és a csúf valóság között óriási a különbség. A Human Rights Watch például a 2008-as Pekingi, a 2014-es Szocsi olimpia, a 2015-ös Bakó európai játékok, a 2022-es Katari világkupa illetve a Brazíliában a Riói olimpiai játékok előtt a rendőrség által elkövetett gyilkosságokat tapasztaltunk. Azt látjuk ugyanis, hogy a helyi lakosság számára ezek a sportesemények rontják a helyzetet, és a sport nem a jót szolgálja. Ezek a sportesemények valójában életekbe kerülhetnek, és nyomorúságot hoznak létre a helyi lakosság és az újságírók számára. Milyen visszaélésekről beszélünk, tulajdonjog például az embereket, eh, az emberek lakását lebuldózerezik, a migráns munkavállalók jogait, amikor a munkavállalóknak elveszik az útlevelét, és veszélyes körülmények között kell dolgozniuk. A civil társadalom elnyomása, környezetvédelmi és egyéb jogi monitorok esetében a újságírók üldözése, illetve diszkrimináció a nők és az LMBT személyek ellen. Mondanék egy példát ebből a hónapból, hogy a sportszövetségek hogyan eh, árulják el azokat az elveket, amelyeket képviselnek. 2012 óta az iráni nők nem vehetnek részt a röplabda eseményeken. Az iráni nők tehát nem vehetnek jegyet, megfenyegették őket, akár le is tartóztatták őket, megpróbáltak bemenni a stadionokban, és tulajdonképpen megsérti a szövetség, a röplabda szövetség alapító okiratát is, ami a nemek esélyegyenlőségét képviseli. Ugyanakkor viszont a szövetség Iránnak további sporteseményeket is nyújt, például tavaly is volt egy ilyen. A szövetség azt állította, hogy az esem, kapott garanciákat arra, hogy az esemény a nők számára is nyitva áll, ugyanakkor viszont a nőket visszafordították, nem engedték be az eseményekre. Teheránban például idén a nőknek megint azt ígérték, hogy elmehetnek a sporteseményre, azonban azt mondták nekik, hogy a női kvóták elfogytak, amikor megpróbáltak jegyet venni online. A nők eh, a Twitteren és a persze a Facebook oldalakon bemutatták és panaszkodtak arra, hogy hogyan tiltották meg nekik, hogy elmenjenek az eseményre. A szövetség tehát nem képviseli a női jogokat. Azt mondta az egyik nő, hogyha a szövetség Pinokió lenne, akkor az orra Lozantól Teheránig érne. A szövetség tehát azt állítja, hogy jegyeket próbál eladni, és a röplabdát képviselni Iránban, de ezt nem teheti meg hogy úgy, hogy a lakosság felét eltétják az eseményettől Londonban 2012-ben például két szaudi nő először vehetett részt az olimpiai játékokon, és ez reményteli pillanat volt. Sok nő azt gondolta, hogy most már a királyságban sportot üzheti a különböző sportokat. Ugyanakkor viszont Szaudarábia ennyi év elteltével még mindig eltiltja a nőket a sporton nincsen kormányzati sportinfrastruktúra, az épületek, a sportlétesítmények, a bírók sem elérhetők számokra. 30 milliós női lakossággal rendelkezik, 4 millió közülük kislány, és ez pedig borzasztó hatással van a szakmai lehetőség tevékenységeikre, oktatásokra, egészségekre. A Riói olimpia közeledik, a szaudi nőknek tehát lehetőséget kell biztosítani arra, hogy aranyat kaphassanak, elnyerhessék az aranyérmet. Most van egy olyan lehetőség, ami az emberi jogok reformját jelentheti a sporttal kapcsolatban, de csak akkor, hogyha a kiemelt szereplők elkötelezettek a változás mellett. Például a vállalati szponzorok egyre inkább értik, hogy a jó hírnevüket a visszaélés és a diszkrimináció hátrányos színben tüntetheti fel, hiszen a szurkolók nem akarnak olyan stadionokban ülni, amelyeknek az építése során a munkavállalók meghaltak, vagy pedig az emberek nyilván nem tudják támogatni a nemzeti csapatot, hogyha közben ledózerolják a házaikat. Tehát tartós reformra van szükség. Tavaly a FIFA John Reggie Harvardi professzorral egy jelentést készítetett az emberi jogi visszaélésekkel kapcsolatban, ezt áprilisban hozták nyilvánosságra, és hogyha ezt végre is hajtják, akkor a FIFA korábbi homokba dugom a fejemet megközelítését teljes mértékben megszünteti Oroszországgal mondjuk vagy Katarral kapcsolatban. FIFA most tehet lépéseket annak érdekében, hogy ez ne csak látszatintézkedés legyen, és Katarban kezdhetné azt, hogy például Katar lépjen fel a migráns munkavállalók halálával szemben, illetve a korlátozó vízumrendszerrel kapcsolatban. És Oroszországgal kapcsolatban is hasonló álláspontot kell képviselni, Mary Robinson részt vett egy eh, nagyon fontos eseményen, ahol a vállalati eh, szponzorok, Coca-Cola, Adidas műsorszolgáltatók, sportolók, NGO-k, kormányok és sportszövetségek is támogatják ezeket a reformokat, amelyek az ENSZ emberi jogi irányelveinek alapul a FIFA és az IOC, illetve a Forma 1 és az FIVB arra szólítja fel, hogy próbálja meg az emberi jogi visszaéléseket megfordítani és küzdeni eh, ez ellen. Azt akarjuk a Human Rights Watch részéről, hogy minden sportszervezet érvényesítse az emberi jogokat fölülről lefelé irányulóan. Ez azt jelenti, hogy stratégiát kell kidolgozni az emberi jogok védelmében, a egy esemény teljes életciklusa során, akár a fogadó országok kiválasztása során, vissza kell jelezni tehát az érdekelt felektől, helyi aktivistáktól és a nemzetközi jogvédő A szponzorok, a médiapartnerek is fel kell lépjenek azért, hogy az emberi jogok tiszteletbe tartását érvényesítsék, és a visszaéléseket pedig orvosolniuk kell a fogadó városokkal való megállapodásokban is ezt be kell emelni. A jelölteknek alapjogi benchmarkokat teljesíteniük kell, és hogyha ezt nem teszik meg ezek a városok, akkor a megrendezés jogát elveszítik. Minden esetre politikai vezetésre, vezető szerep felvállalására van szükség. Nagyon köszönöm az Európai Parlament képviselőnek, hogy hajlandóak ezt a vezető szerepet felvállalni ilyen fontos formában. Köszönöm szépen. Igen, akkor meghallgattuk, és most szeretném megadni a vendégeinknek a szót Jonathan Conehónak, az Amnesty International Egyesült Királyságbeli képviselő. Körülbelül 10 percet tudok az önrendelkezésére bocsájtani. Köszönöm szépen, köszönöm az Európai Parlamentnek, hogy meghívtak bennünket, a Minki csodálatos munkát végzett, aki elmondta, hogy a, a nagy sporteseményeknek milyen hatásai lehetnek az emberi jogokra, és itt nem csak Rióról van szó, hanem számos más eseményről is volt, és ezek mind tiltakozást váltottak ki. Nyilvánvalóan Brazíliában a legmagasabbak a gyilkosságok aránya világ világszerte, de ez nem érint minden társadalmi csoportot. 2012-ben 56 ezer ember esett gyilkosság áldozatául, és ezeknek a túlnyomó többsége fiatalok voltak, férfiak voltak és színesbőrűek voltak, és az elkövetők pedig itt rendőrökről volt szó, Rio városában ő rendőr volt az elkövető öt öt emberülésből egy esetben, és nyilvánvalóan, hogy a számok azok növekednek, és nagyon nehéz az elkövetőket felelősségre vonni. 2012 óta viszonyban csökkent tek ezeknek az eseteknek a száma, viszont azt láttuk, hogy 2007-ben és 2014-ben is ismételten növekedett az elhalálozások száma. 2007-ben 1237-en haltak meg rendőri kövezbeavatkozás következtében, és 2014-ben pedig 34%-kal növekedett azon halálesetek száma, amely a rendőrségrel állt valamilyen módon összefüggésben. Tehát amikor az IOC foglalkozik, hogy melyik ország kapja meg az olimpiai rendezési jogat, ők arra koncentrálnak, hogy az az ország, vagy illetőleg a vendéglátóváros képes legyen arra, hogy barátságos légkörben magas szintű biztonságot tudjon biztosítani, hogy biztonságosak legyenek az utcák, és eh, a és eh, vegyék figyelembe ezeket a biztonsági következményeket. Viszont nagyon sokszor azt látjuk, hogy ezek a városok nem hogy biztonságosabbá válnak, egyre veszélyesebbeké válnak. A legnagyobb aggodalmunk az, hogy a hatóságok nem tanultak a 2007-es és 2014-es tapasztalatokból ugyanazok a biztonsági előírások érvényesek, amelyek múltban is visszavélésekre adtak alkalmat, és nem látjuk, hogy megfelelő források állnának rendelkezésre a megelőzés céljából, sőt sok esetben az elkövetőket nem vonják kellően felelősségre. Én úgy gondolom, hogy az emberi jogi következmények igencsak súlyosak a helyzetek. Számos történetet lehet hallani arról, hogy mi, fordul, mi minden fordulhat elő Rióban. Jonathan Nimima 19 éves volt, akit 2000 2014-ben vesztette életét, egy favellában gyilkolták meg, délután elment otthonról meg akarta látogatni a családját, és visszafelé pedig egy olyan helyzetbe keveredett, amiben katonai rendőrség került összetűzésbe a favellákban lakó fiatalokkal, és ő sajnos ott vesztette életét és egy és Jonathan voltak éppen a lövöldözésnek lett az áldozata, kórházba szállították, de ott belehalt a sérüléseiben. A a rendőrség megpróbálta eltusolni ezt az ügyet, illetve másokokra visszavezetni a halálesetet. Ez nagyon gyakran előfe, előfordul. A család nagyon keményen harcolt azot, hogy a rendőrséget vonják figyelembe, illetve most már a rendőrség vezetője is fölvette a kapcsolatot a illetékes hatóságokkal az ügyet kivizsgálják. De ez nem csak a favellákban következhet meg. Eh, Jonathan eh, édesanyja attól tart, hogy ez most más fiatalokkal is ugyanígy megtörténhet tehát úgy gondolom, hogy nagyon lényeges problémáról beszélünk. 2012-ben foglalkoztunk azzal, hogy a rendőrség milyen szerepet játszhat különféle gyilkosságok, emberölések vonatkozásában, és láttuk azt, hogy 220 jogi eljárást egyszerűen beszüntettek, és ugyan 185 eljárás még mindig folyamatban volt, de nagyon sokat lezártak bizonyítottság hiányában illetve egyetlen egyes alkalommal kerül sor arra, hogy az elkövetőt, aki egy rendőr volt, felelősségre vontak. Nyilvánvalóan nehéz ilyenkor szemtanúkkal, szemtanúkat keresni, nagyon sokan meg vannak félemlítve, és nem hajlandók előrelépni ilyen esetekben. Nagyon súlyos az emberi jogi helyzet, amikor katonaság munkatársairól, tisztségviselőiről van szó Eh, hiszen tudjuk azt, hogy a Riói eh, olimpia során körülbelül 20 ezer katonát fognak alkalmazni a biztonság és a rend fenntartása eh, érdekében, és korábbi tömeges nagy sportesemények esetében is láthatunk azt, hogy ennek milyen következményei vannak. Most a kormány egy másik taktikát akar követni. Minden egyes esetben, amikor egy katona felelős egy civil fő E, haláláért, akkor ez katonai bíróság elé fog tartozni, amely sokkal nehezebbé válik a családtagok számára, hogy ott nyomon tudja követni az eljárást. Vito Santiago 30 évesről van szó, akit 2015-ben öltek meg katonák egy favellában a barátjaival elérkezett gépjárművel egy katonai ellenőrző ponthoz, ellenőrizték, ezt követően tovább tudott menni, elérkezett egy, egy rendőrségi ellenőrző ponthoz, és mindenféle előzetes figyelmeztetés nélkül rálőttek a gépko, gépkocsijára, egy hétre kómába került, és ezt követően el, és hónapokon keresztül kórházban volt, e, lebénult, nem kapott semmilyen támogatást abban, arra nézve, hogy kivizsgálják az esetet. Egy harmadik aggodalom, ami hogyan, le, hogy hogy a rendőrség, illetve a katonaság eh, hogyan kriminalizálja a tiltakozókat. Eh, na, sokszor látjuk azt, hogy a rendőrség, a katonai rendőrség eh, gumibotokat, gumilövedékeket és könyvgázt alkalmaz a tiltakozókkal kapcsolatban annak ellenére, hogy, hogy sok esetben ártatlan tüntetőkről van szó, akik csak véleményüknek adnak hangot, és az, arra is láttuk azt, hogy a szabályozottság hiányosságai következtében is sor kerül arra, hogy a civil lakosság körében súlyos sérülések, illetőleg halálesetek is előfordulnak 2013-ban is volt eset arra, hogy egy civil tüntetőnek kintlőtték egy, az egyik szemét egy gumilövedékkel, és nem tudott senki ellen se panaszt benyújtani. Ez azt jelenti, hogy a rendőrség egyre inkább olyan eszközökkel lép fel, amelyek terrorizmus, illetőleg szervezetbűnözés elleni fellépésre alkalmasak, és nem annyira békés tüntetőkkel szemben. Tehát ezeket az ember ezeket az embereket súlyos sérelmek érik. Az Amnesty International hosszú éve dolgozik Brazíliában, és nagyon sok emberi jogi sérelmet dokumentáltunk, és látjuk azt, hogy a tömeges sportesemények, ezek provokálhatják az emberi jogok sérelmét, Látjuk, reméljük azt, hogy Rióban ez a nyár nem megint a erőszakot fogja előre tér, előtérbe hozni együtt szeretnénk működni az érintett szervezetekkel, hogy elmondhassák a történetüket, hogyan érintett az életüket a biztonsági erőknek a beavatkozásai. Azt akarjuk, hogy mondják el a történeteket, és használják az eszközöket, legyen szó újságírókról, filmkészítésről, táncról, zenéről, mondják el a véleményüket és a tapasztalatot. Létrehoztunk egy apot is, amelynek segítségével az emberek bejelenthetik a rendőrség által elkövetett bűncselekményeket. Az elmúlt napokban több ezer letörtést láttunk, és ezek az epek rendelkezésre állnak, illetőleg készültek térképek Rióról abban vonatkozásban, hogy meg, le, mely területek leginkább fertőzöttek a bűnözés és a bűncselekmények által sok esetben iskolákat, kórházokat zárnak eh, le a bűncselekmények eh, következtében, illetve a rendőrség fellépései következtében. Tehát nyilvánvalóan a mi lehetőségeink is eh, korlátozottak, de elkövetünk minden tőlünk telhetőt, hogy a, hogy a hatóságok képviselőit felelősségre vonják, ezeket az ügyeket azonnal vizsgálják ki, és a családok kapják meg a szükséges támogatást. Ami pedig a Európai Parlament képviselőit illeti, a nemzetközi nyomásgyakorlás is ez szerepet játhat. Beszélni kell ezekkel az országokkal, rá kell mutatni arra, hogy elfogadhatatlan az, ami sok esetben történik nyilvánvalóan ezek a felszólalások óriási hatást gyakorolnak. Sok esetben sok esetben tudjuk azt, hogy miről is van szó a háttérben, de ennek ellenére senki sem mondja el a tényeket és az igazságot. Úgy gondolom, hogy föl kell emelnünk a hangunkat, el kell mondani a véleményünket, és beszélnünk kell arról, hogy mi történik a helyszínen, illetőleg a favellákban. Köszönöm szépen. A harmadik hozzászólunk a vitában, Andrea Florence asszony lesz, aki a Terdezom szervezetet képviseli. És mintegy tíz percben megadom önnek a szót. Uh, my name is Andrea Florence. Jó napot kívánok! Andrea Florence vagyok, emberi jogi jogászként Genfben dolgozom, egyébként brazil vagyok. A Terdizom civil szervezet jogásza vagyok, gyermekjogokkal foglalkozunk. Úgy gondoljuk, hogy különösen a gyermekjogok tiszteletben tartása minden nagyszabású sportesemény szempontjából kiemelt jelentőséggel bír. Tehát örülünk annak, hogy az Európai Parlament az a Rioi olimpia kapcsán megszervezte ezt a tanácskozást, az eszmecserét, és most egy rövid filmet szeretnék bemutatni, 12 éves kislány főszereplésével, talán a hírekben látták is Rio de janeiro ezt a e, külvárosi területét. Ilyenek a mindennapjai ennek a kislánynak, játszik a barátaival, a mindennapokban. Az ember azt gondolná, hogy az olimpia boldoggá teszi a városlakókat, de ehelyett tönkre teszi az otthonaikat, elrontja a gyermekkorukat. Előzetes értesítést nélkül megrohanják a házat a rendőrök, és látják majd, hogy a bontásra kijelölt házakat milyen sors fenyegeti, és azt hiszem, hogy a képsorok láttán megértik majd, hogy a közösségnek ki kell állnia a jogaiért.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 Mas será que daqui, quando eu estiver grande, estiver mais maduro, estiver já adulto, será que eu vou ser assim? Tem um tempo. Most pedig szeretném a szélesebb hátteret bemutatni önöknek ehhez a történethez. Mint egy 600 ház volt Villa do és amikor a polgármesteri hivatal kijelölte ezt a területet, akkor mindenféle kényszerintézkedésekkel segítette a kilakoltatást. Mm, a villanyt kikapcsolták, és a rendőrség naponta zaklat az ott lakókat, tehát egy háborús övezet alakult ki. A Parki Kádiókában való áttelepítést egyes családok elfogadták, mások ellenálltak, és idén áprilisban több év tiltakozás után a az önkormányzat Villautó Demóból legalább 20 családnak a, az elhelyezését vállalta. És akik ellenálltak a kilakoltatásnak, egy, egy kis parkkal és sportpályával is ellátott szociális lakást kapnak. És még éppen időben történt ez az olimpia kezdete előtt. Egyesek esetében más, más családoknak az olimpia után ígérték az elhelyezést addig nem nyugodhatunk meg a rendezés kapcsán, amíg meg nem történtek a tényleges elhelyezések, de szeretném egyértelművé tenni, hogy ez egyetlen példa, és számos brazil hátrányos helyzetű közösség úgy veszítette el az otthonát, hogy az olimpiához kapcsolódó infrastruktúra áldozata lett. Az önkormányzat adatai szerint több mint 77 ezer embert üldöztek el 2009 óta az otthonaikból. Kényszer kilakoltatások esetén kártérítést sem fizettek, és a gyermekek jogait ez különösen súlyosan érinti. Az alapvető jogaik sérültek, az oktatáshoz való jog, nem jutnak el az iskolába, nem jutnak orvosi ellátáshoz, a biztonságok nincs garantálva, nem védik őket, és elveszítik a közösségi kapcsolataikat a kényszerkilakoltatások, különböző szexuális veszélyeket, illetve kizsákmányolási kockázatokat is felvetnek, és a kiszolgáló rendszerek is felmondják a szolgálatot sok esetben. A riói sportesemények veszélyeztetik a gyermekek jogait, hiszen a gyermekek és serdülők laknak az utcán, a tisztogató műveletekben, amelyekkel a várost előkészítik a látogatók számára. Ezek a gyermekek sérülnek, és a jogaikat nem veszik figyelembe. A városi gárda a higiéniai intézkedések jegyében felszámolják az utcán tartózkodóknak a területeit, és az elit kerületeknek a higiéniai körülményét biztosítva, illetve a szemetelés megakadályozása eh, címszóval a gyermekeket egyszerűen begyűjtik, még akkor is, hogyha semmiféle bűncselekményt nem követtek el. A világbajnokság után néhány héttel, hónappal azt konstatáltuk, hogy egyesek hiába küzdenek a jogaikért, mások egyszerűen eltűntek. Tehát ezért is nagyon fontos, hogy az olimpia tartsa tiszteletben a jogaikat, felszólítottuk erre az illetékeseket, és semmi sem történt. 2015-ben fokozták a biztonsági intézkedéseket, több mint 400 rendőrt rendeltek ki, és a négy területből kettő az pontosan egybeesik az olimpiai létesítmények helyszíneivel. És a frissebb adatok szerint 6 hónap során több mint 1400 embert tartóztattak le, és több mint 200 embert távolítottak el az utcáról. Múlt hónapban a riói ideiglenes kormányzó szükségállapotot hirdetett. Ez a legmagasabb fokozatú szükségintézkedés, és elismerte a polgármester múlt hónapban, hogy ez egy kihagyott lehetőség a Riói Olimpia Brazília számára. És én úgy érzem, hogy a jogok terén elhagyták a legrászorulóbbakat, cserben hagyta a kormány őket. Mit lehet tenni ebben a helyzetben? Amellett, hogy a korábbi Mink és Jonathan által említett ajánlásoknak érvényt kell szereznünk. Hangsúlyozzuk, hogy az olimpia során és az olimpia után az európai parlamenti képviselők kövessék nyomon a Lagoa, illetve a Do Flamengo területeknek a helyzetét és a sorsát. Az utcán élő gyermekeknek a jogait szavatolni kell, nem szabad, hogy erőszakcselekmények érjék őket. Az olimpia után, amikor a világ médiája már másra figyel, nagyon fontos, hogy a képviselők továbbra is kövessék nyomon az érintetteknek a helyzetét, illetve a családok sorsát, akiket kilakoltatnak és áttelepítenek a kollégákkal együtt a Rioi olimpia körüli gyermekjogi sérelmeket szeretnénk megelőzni, és úgy gondoljuk, hogy ezek jellegzetesen előfordulnak a nagyszabású sportrendezvények idején előtt, illetve e, alatt. Nagyon fontos, hogy a Riói negatív tapasztalatok ne fordulhassanak ismét elő, és a tapasztalatainkat megosztjuk a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal annak érdekében, hogy a 2000 24-es olimpiai szerződést átírva bekerüljenek az erre vonatkozó rendelkezések is, a riói tapasztalatokat levonva. Szeretjük a sportot, de egy globális sportrendezvény csak akkor lehet sikeres és legitim, hogyha a fogadó társadalmat nem sújtja, nem sérti a gyermekek jogait. Köszönöm szépen. Elnök, nagyon köszönöm ezt a beszámolót. Utolsóként pedig Martin Kainz úrnak adom meg a szót, aki a Fair Play Initiative kezdeményezést képviseli. 10 percre önni a szó. Honorable members of the European Parliament. Tisztelt képviselők, elnök úr, kollégák, nagyon köszönöm, hogy ezt az eszmecserét megszervezték. Nagyon nagyra értékeljük ezt a meghívást. Igen, egy PPT előadást kérdeztet, eh, készítettem, tehát a rendőrségi erőszak, a a kilakoltatások Brazíliában, ezeket meghallgattuk, illetve az orosz 2018-as eh, világkupa, aztán 2022 Katár, kapcsán szeretném a szélesebb képet ismertetni önökkel, nem csupán Brazíliára szeretnék összpontosítani, hanem más helyszínekre is, illetve felelős szereplőkről, és ajánlásokat is fogalmaznék meg. Az előadásomat két idézettel szeretném kezdeni. Az első az olimpiai kartából származik. Az olimpia célja hogy a sportot az emberiség harmonikus fejlődése szolgálatába állítsa, hozzájáruljon egy békés társadalomhoz, amelyet a foglalkoztat az emberi méltóság megőrzése, majd pedig az ENSZ emberi jogi főbiztosának egy idézetét szeretném bemutatni. A nagy sportesemények nagyon gyakran súlyos nemzetközi munkaszabályok és emberi jogi jogsértések kapcsán merülnek fel, és a legrosszabb emberi ösztönöket hozzák napvilágra, és ezt a helyzetet meg kell változtatnunk. Egy panel beszélgetés zajlott annak lehetőségéről, hogy a sportot és az olimpiai elképzelést az emberi jogok érvényesítésére használják fel, akár a fogyatékkal élők esetében. A legutóbbi emberi jogi tanács keretében egy határozat született a sport és az olimpiai ideál tekintetében. Brazília, Kína, Katár, tehát azok az országok, amelyek eh, nagy sporteseményeket tartottak meg a múltban, ők komoly szerepet kaptak ebben. A főképviselő egyértelműen a panelbeszélgetés során aggájainak adott hangot. Több tagállam egy támogató hozzáállást képviselt ezzel kapcsolatban, hogy a, meg a sporteseményeket használják fel a az emberi jogok érvényesítésére. Ausztria azt mondta például, hogy a sport hitelessége attól függ, hogy a befogadó államok, a sportszövetségek és egyéb releváns szereplők úgy tartsák meg ezeket az eseményeket, hogy tiszteletben tartják a nemzetközi emberi jogi szabályokat. Hogyha ezt nem teszik meg, akkor az emberi jogok érvényesítése nem teljesül. Ausztria volt sajnos azon kevés államok egyike, amely rámutatott az ellentmondásosságra, ami a sportesemények és a, az emberi jogok kapcsán felmerülnek. Egy VIDC nevű intézmény részéről érkeztem, Nosz Zsógó projekt képviseljük, amelynek az a célja, hogy a globális fair play-t elterjessze, és egy ausztriai alapú emberi jogi hálózat vagyunk, amely a nagy sportesemények keretében érvényesíti, vagy próbálja meg érvényesíteni a sport, eh, az emberi jogokat. Szeretnék az előadásom struktúrájáról egy rövid ismertetőt adni. Először is az időbeli és területi hatályról beszélek, ezután pedig a felelősségi körökről, és a szükséges fellépésekről, a közvélemény által gyakorolt nyomásról, illetve a végén külön hangsúlyozom, hogy milyen figyelmet kell fordítani egyes folyamatokra a jövőben. Tehát először is nézzük az úgynevezett életciklusát ezeknek a nagy sporteseményeknek. A Andrea is esmértette ezt. Emberi jogi perspektíva szempontjából nagyon fontos a globális sporteseményeket már a lehető legkorábbi szakaszban eh, elkezdeni figyelni, még a pályázatok esetében. Aztán a előkészítési szakasz következik, ez a leghosszabb ciklus, ezután aláírják a fogadóvárossal a szerződést. Nagyon fontos ez az időszak, ugyanis ekkor kezdődik az infrastruktúra fejlesztés és a közbeszerzés. Aztán a legfontosabb időszak pedig onnantól számítjuk, amikor megnyitják a szálláshelyeket, ugye előkészítő időszak ez a sportolók számára, a személyzet, illetve a média számára, és egészen az elutazás napjáig tart. Itt a helyszínek építése, az ellátási lánc szabályozása, ezek, ezek ideális esetben már lezárulnak, mikor az emberi jogi kihívások felmerülnek. Az utolsó szakasz pedig az utószakasz, az esemény fenntarthatósága figyelembe véve az ellátási láncban található szereplőket, illetve a kötelezettségek betartását a szerződésekkel kapcsolatban. Az életcikluson túl nagyon fontos a földrajzi hatáját is megvizsgálni ezeknek a sport meg a eseményeknek. egy szakértői csoport az Európai Bizottságban a jó kormányzással foglalkozott, és megemlítette, hogy a terület az összes helyszínre vonatkozik, szállás, média létesítmények, a fogadó város, a rendező város közterülete, tömegközlekedés, repülőterek, vasútállomások, kikötők, stb. Úgy gondoljuk, hogy evidens, hogy szélesebb körben kell ezt értelmezni, ugyanis mi szeretnénk foglalkozni a kényszer kitelepítésekkel, ez mondjuk a lakhatás témakörébe nem tartozik be, sem a média létesítmények körébe, sem a kömeközlekedés körébe. Nagyon fontos ezen kívül a rendőri erőszak figyelembevétele és a tágabb városfejlesztési tervek, ellátási lánc, szólásszabadság véleménynyilvánítás szabadsága, aztán pedig, hogy kik a felelősök, és az egyes szereplők szükséges reakciói, mindenképpen egy több szereplős megközelítést kell alkalmazni, ugyanis bizonyos szempontból mindenki felelős. A sportszövetségek, a városok, az államok, a vállalatok, a szponzorok, a nézőközönség, a politikai hatóságok és a civil társadalom egyaránt. Az ajánlások és a felelősségeket már kollégáim Minki Andrea és Jonathan is említették, úgyhogy én most egyetlen szereplőre szeretnék központosítani, ez pedig az odaítélő létesítmény, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a NOB rövidítve, az egyik példa, a másik pedig a FIFA. Amikor a FIFA-t próbáljuk szembesíteni az emberi jogok kérdésével, Platter, a korábbi elnök azt mondta, hogy a FIFA csak az eseményet felel, és semmi másért. Frederico Guardieki a, azt mondta, hogy a FIFA felelőssége az az, hogy a megasport események nem tudják az összes problémát megoldani, még azokat sem, amelyek a fogadó ország emberi jogaival kapcsolatosak. De az a helyzet, hogy a senki nem követelte még, a nemzetközi sportszervezetek nem felelnek az emberi jogokért. Ez egyszerűen nem igaz ez az állítás. Két példám is lenne erre, az odaítélés és a szerződéskötés. Tehát a sportesemények odaítélése az egyik legfontosabb felelősségi köre a nemzetközi sportszövetségeknek, mint például a NOB vagy a FIFA. Az odaítélés során két nagyon fontos dokumentum van, amelyre befolyással lehet az odaítélő hatóság az emberi jogok tekintetében. Ez a pályázat maga és a szerződés Ebben ugyanis érvényesíthető az emberi jogok tiszteletben tartása az esemény további eh, életciklus szakaszai során. Ezért nagyon fontos, hogy egy részletes szabályozási rendszert állapítsanak meg az odaítélő hatóság számára, amely legyen a NOB vagy a FIFA, annak érdekében, hogy ezeket az aspektusokat egyebek mellett tiszteletbe tartják. Határozott elkötelezettség az emberi jogi politika mellett, alapjogi mércék, emberi jogi mércék, kockázatértékelés és a lehetséges kockázatokkal való megküzdés. Ez azt jelenti, hogy ugyanakkor, a, mikor a rendező ország megkapja a rendezés jogát, azonnal aláírják a rendezésről szóló szerződést. Ez egy alapvető fontosságú dokumentum, ami a pénz felhasználásával kapcsolatos átláthatósági rendelkezéseket és tartalmaz ideális esetben infrastruktúra tekintetében, emberi jogok védelme, és a visszaélések orvoslása, hogyha ezekre előfordul külső nyomon követés, és a független auditok is szerepelnek ebben, és hogyha ezeket az intézkedéseket nem teljesítik, akkor nagyon komoly következményei lehet ennek, akár a FIFA-val, a nob kapcsolatban, akár az adott ország el is veszítheti a megrendezési jogát. Másik fontos aspektus, amit szerettem volna kihangsúlyozni, ez a közvélemény szerepvállalása és nyomásgyakorlása. Politikai vezetők, média, szakszervezetek, sportolók, szurkolók, civil társadalom. és ez egy tökéletes váltás arra, hogy néhány képet is mutassak önöknek. Itt a kampányunk során használtuk a közvélemény szerepvállalását. Ez a Bécsi stadion, és osztrák sportolók vallomásaival egészítettük ezt ki, amikor felemelték hangjukat, a következő képen pedig egy konferenciát, egy sajtókonferenciát tartottunk 2016 márciusában az osztrák sportminiszterrel egy kibővített munkacsoportot a sport és az emberi jogok területén, ezt a sportminisztérium koordinálta, és először ültetett le az asztalhoz emberi jogi szervezeteket és sportszervezeteket, hogy az emberi jogok és a sport viszonyát megvitassuk, illetve a meg a sportesemények viszonyát. A következőképpen a közvélemény szerepvállalására egy új példát láthatunk. Egy petíciót írtunk alá, a brazil partnereinkkel, és a NOB felé irányítottuk ezt, hogy 2020-tól nagyjából érvényesítsék azt a fontos pontot, amit a petíciónkat egyébként a sportminisztérium is aláírta, és az összes párt képviselője az osztrák parlamentből. A következő szlájdon, most már az időt is meg kell néznem, szerettem volna egy olyan mellékeseményt bemutatni, ami az ENSZ emberi jogi tanácsában tartottunk a Terezommal, és igyekeztünk képviselni az érintetteket. Még egy percem van, ugyanis így felsorolhatom, megmutathatom, hogy mennyire fontos, mennyire nagy jelentőséggel bírnak a politikai vezetők, hogy hangot adjanak ezeknek a szempontoknak, itt szerettem volna egy áttekintést adni arról, hogy milyen jövőbeli folyamatokra kellene odafigyelnünk, és megpróbáljuk ezek végrehajtását, a NOB 2020-as agendájának végrehajtása, a FIFA rugi ajánlások végrehajtása, az ENSZ üzlet és emberi jogok szempontjai, Oroszország 2018, Katar 2022-re való előkészülés nagyon fontos, és az Európai Uniótól is van két dokumentum, az egyik a bizottságtól, a másik a tanástól, amelynek célja, hogy az emberi jogok, átláthatóság, demokráciát érvényesítsék a a események keretében. Nyilván ezek a címzetjei a tagállamok. A kérdésem az, hogy van-e lehetőség arra, hogy eh, akár szélesebb körben nem csupán az EU-ra összpontosítsuk ezeket, hanem az EU-n túlra. Az utolsó szempont pedig, hogy milyen e, következnek majd a 2024-es olimpiai játékokra a pályázatok. Az odaítélés 2017. szeptemberében lesz Limában, majd pedig a 2020-as világkupa. most érkezett el az idő tehát arra, hogy érvényesítsük ezeket a szempontokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm az, a hozzászólóknak az előadásokat. És nem tudom, hogy ki kér a tagjaink közül szót, mert e, eddig még senki nem szólt hozzá. Hogyha nincs észrevétel a kollégák részéről, akkor szeretném felkérni, illetve, bocsánat, Lumecsek asszony megadom ennek a szót, illetve a úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenkinek szeretném megköszönni az elmondottakat a mai helyzet ismertetőket hiszen fontos, hogy a konkrét Rio körüli helyzetet megismerjük. Az olimpiai játékok és során kialakult állapotokkal fontos, hogy tisztában legyünk, illetve, ahogy Kainz úr említette, fontos lenne a nagyszabású sportesemények teljes életciklusát végigkövetni a kezdettől egészen a végpontig. A DROA igyekszik meghallgatásokkal és jelentésekkel felvállalni ezt a feladatot számos alkalommal, illetve kicsit több mint egy éve a Kulturális Szakbizottság és a, az Emberi Jogi Szakbizottság a Bakúi Olimpia előtt egy közös meghallgatást rendezett továbbá 15 márciusában az éves parlamenti jelentésben szerepeltettük az emberi jogi területek között azt, hogy az EU szakpolitikai keretet kellene, hogy létesítsen a sport és az emberi jogok összefüggéséről. Ahogy erre elhangzott is utalás, de tulajdonképpen ez egy belső használatú eszközként működik, és éppen nem úgy, ahogyan sürgettük, hogy egy szakpolitikai keret legyen. Az EKS-t, illetve a bizottságot szeretném megszólítani ebben a témában. Az EU emberi jogi intézkedési tervében nem is szerepel ez a témakör. Nem volt benne, amikor megnéztük és fontos lenne, hogy elkötelezetten dolgozzunk ezen a téren. Mert a meghallgatásokat évről évre megtarthatjuk, de a távolabbi jövőbe tekintve nagyon fontos, hogy az olimpiai helyszín pályázatoktól kezdve nyomon kell követnünk, hogy mi történik a helyszínen, illetve a sportolókkal és körülöttük. Ez tulajdonképpen a külügyi szolgálat és a bizottságot érintő kérdés. Tehát nem az elnökséghez intéztem ezt. Jó lenne, hogyha egy kicsit kifejtenék több vonatkozásban a helyzetet, illetve hogy hogyan lehet tudatosítani ezeket a témaköröket. Mert amikor Rio-nak Rio-nak ítélték az olimpia rendezési jogát, én örültem, hiszen Brazília gyönyörű ország, és reményteljes volt a helyzet, hogy jó lesz az olimpia, javul az emberi jogi állapot, illetve a különböző lakhatási kérdések, az infrastruktúra fejlesztése és lehetősége sajnos nem valósult meg. A sportnak befogadó témakörnek kellene lennie az olimpiai keretek között, és szélesebb társadalmi értelemben is, hogy mindenki élvezhesse ennek a hasznát. Miközben itt kényszer kilakoltatásokról hallunk. Tehát azt gondolom, hogy szorosan nyomon kell követni az események körüli fejleményeket. Mert igen, hogyha infrastruktúrát akar az ember építeni, néha sajnos előfordul, hogy valahogyan a kisajátítások során embereket ki kell költöztetni. De ugyanakkor ezt áttekinthetően és az érintetteket bevonva kell megtenni, lehetőségeket felkínálva, illetve akár azt is megvizsgálva, hogy tényleg szükség van-e a létesítményekre, pontot. Ez a parlament szempontjából is fontos, és a tavalyi meghallgatás kapcsán is az Európai Olimpiai Bizottság alelnöke itt járt. És nagyon sajnálom, hogy sem a NOP-tól, sem az EOP-tól nincs itt most senki, aki képviselni ezeket a szervezeteket. Tehát eh, az érthető, hogy a NOB az olimpiára koncentrál, de hát a FIFA és a többiek a következő évek érintettjei azért eljöhettek volna hogy meghallgassuk őket az emberi jogokról, hiszen nem igazán felelnek meg a kívánalmaknak ezek az állapotok. Ahelyett, hogy a nemzetközi sport szervezeteket sürgetjük az emberi jogok javítására, illetve a korrupció felszámolására, ami esetleg magyarázhatja, hogy miért kapta meg pont egy adott város az olimpiát, és sokan mások meg nem. Tehát egyrészt erre is szükség van, de emellett és ezen túlmutatóan azt látjuk, hogy sem a sportszervezetek, sem a különböző országok, kormányok nem gyakorolnak kellő nyomást az illetékesekre. Azért, mert nyilván nehéz ezt az adott körülmények között megtenni, de mégiscsak szükséges. Az elnökséghez a következő kérdést szeretném intézni. Hogyan látják a NOB, az EOB, illetve a FIFA előre mozdítását ezekben a témákban? hogy lehetne elérni, hogy ők haladjanak. Hát nem tudom, hogyha ugye, női elnöke van egy szervezetnek, az mennyiben javít a dolgokon, de mégiscsak egyesé. Tehát ez lett volna a konkrét kérdésem. Köszönöm szépen, Asztevicsus úr, öné a szó. Elnök úr, a Szocsi olimpia után, a téli olimpia után semmi nem lett meg. Tehát a nagyszabású sportrendezvények közül, körül bármi megtörténhet. Az egy kiváló példája volt a korrupciónak, az emberi jogok elhanyagolásának, az állam rátelepedett a helyi lakosokra, rájuk lőcsölte a kisajátításokat, és így tovább. Egy politikai rendezvény volt, és nem sportrendezvény. Most, hogy a különböző botrányokat igyekszünk felderíteni, különböző dopping kísérleteket a teljesítmények fokozása érdekében, illetve a politikusok számos visszaélését igyekszünk felderíteni. Tehát a nagy sportrendezvények azt mondanám, hogy komoly infrastruktúra bővítést tesznek lehetővé, amit igen bőkezően finanszíroznak állami forrásokból. És olyan országokban, ahol a korrupció, hogy azt mondjam, a normál politika és gazdasági, sőt társadalmi élet része, ez egyfajta pénzmosási hadgyakorlattá válik kisebb vagy nagyobb mértékben. Ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hiszen ez egy kirívó bűncselekmény megsérti az összes alapelvét az emberi jogi területnek, illetve a korrupció elleni rendelkezéseket, és még sok egyéb dolgot. Tehát a kérdésem az önök által képviselt szervezetek, civil szervezetek, akik itt most részt vesznek a mai eszmecserében, Például a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, illetve a sportszövetségekkel önök folyamatosan párbeszédet folytatnak a korrupció elleni fellépésről, illetve a sportrendezvények infrastruktúrának a kiépítésével összefüggő kérdésekről. Ennek alapján kérdezem, hogy mit tapasztalnak? Van-e előrelépés? Hiszen már nagyon-nagyon sok negatív példát láttunk az utóbbi évtizedben is. Elnök. Most Antonia Silva Mendes úrnak szeretném megadni a szót, aki az Oktatás és Kulturális Főigazgatóság sport és ifjúsági kérdések ügyében életéke szakértője. Átadom önnek a szót. Uh, uh, o desporto é, e, uh, e, como todos Danke, Köszönöm szépen, elnök úr. És nyilván tudjuk minnyáján, hogy a mai alkalom egy kommunikációs platformot jelent minnyájunk számára, és nyilvánvalóan ismerjük a realitások és a elvárásaink közötti különbséget is. És nagyon érdekes kérdéseket kaptunk, és ennek nagyon sok köze van ahhoz, amivel mi a bizottságban foglalkozunk, és az a célunk, hogy az emberi jogi problematikát azt jobban meg tudjuk érteni, jobban figyelembe tudjuk venni a munkánk során, és a jó kormányzás elve érvényesüljön az Európai Unió és partnerei szintjén is itt vannak bizonyos alapelvek, amelyeket minden kormánynak be kell tartani. A tanács 2010 hat nyarán következtetéseket hozott meg, amelynek keretében ugye beszélnek azokról az alapelvekről, átláthatóságról, egyéb értékekről, amelyek a jó kormányzás terén kell, hogy érvényesüljenek a sportrendezvények vonatkozásában is. Itt egy alapvető kérdés volt az is, hogy hogy hogyan fogalmazzuk meg ezeket az elveket, hiszen egy sportrendezvényt, amelyet állami eszközökből finanszíroznak, azoknak, azoknak alapvetően tiszteletben kell tartaniuk az emberi jogokat. Egyáltalán hogyan lehet azt ellenőrizni, hogy ezek a jó kormányzáshoz kapcsolódó alapelvek valóban betartásra kerülnek, Ezeket számos eh, korm, eh, nem kormányzati szervezet szakértő bevonásával fejlesztettük ki, fogalmaztuk meg, hogy ezek mennyiben érvényesülnek eh, a meg a sport események vonatkozásában is, és ha ezek sérülnek, akkor ezt hogyan lehet bizonyítani? Hogyan lehet azt bizonyítani, hogy a szervezet valóban tartja magát a garanciákhoz, hogy fenntartható módon az emberi jogokat tiszteletben tartva szervezik meg ezeket a rendezvényeket? a férfiak és nők közötti egyenlőséget biztosítsák, a diszkriminációtól eltekintsenek, vagy a megfelelő munkakörülmények is érvényesülnek. Ez mind-mind része a jó kormányzásnak. 2013-ban Vilniusban a sportminisztereknek volt egy informális találkozója, és ott is szóba került az, hogy, hogy a államoknak a, hogyan kell arról gondoskodniuk, hogy a megfelelő értékek, ide tartoznak az emberi jogok is, mint érték, kellően figyelembevételre kerüljenek a sportrezvények során. Nagyon szoros együttműködést folytatunk a különféle nemzetközi szervezetekkel, a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, számos ország Nemzeti Olimpiai Bizottságával, a nagy sportszövetségekkel, és mindenkinek az a célja, hogy a jó kormányzás keretében ezek az értékek érvényesüljenek ugyanígy a sportrendezvények megszervezésénél is erre kell összpontosítani. Ez év szeptemberében kerül majd sor a második európai sporthétre, és ennek kevelén belül lesz egy konferencia, amely a jókormányzással foglalkozik. Különös tekintettel az emberi jogok érvényesítésére és tiszteletben tartására. Természetesen nem mondhatom azt, hogy elégedettek vagyunk, mert ez egy folyamat, folyamatos munkát igényel, folyamatosan készülünk fel az, egy, az újabb és újabb sporteseményekre, ebből ezekből a szempontból is a tagállamokat is szeretnénk bevonni ebbe a munkába. Mi pedig úgy veszünk részt, hogy átadjuk a jó tapasztalatokat, összegyűjtjük a jó gyakorlatokat, ezeket megosszuk az összes érintettel a sportszervezetekkel, a magángazdaság szereplőivel, a kormányzati szervezetekkel annak érdekében, hogy mindenki meg tudjon állapodni arról, hogy hogyan használja fel ezeket a lehetőségeket. Köszönöm Alina Anculescu-nak adom meg a szót, a brazil szakértőnek az eks t Nem vagyok szakértő ezzel a témával kapcsolatban, de természetesen nagyon szívesen osztom meg önökkel a gondolataimat ezzel a témával kapcsolatban. Azt hiszem, hogy ha megnézzük ezt a témát, a sport és az emberi jogok viszonyát nagyon sok szemszögből megvizsgálhatjuk, és azok, akik eh, előttem szóltak, már ezt meg is tették, mint például az erőszak, túlzott erőszak használata, az igazságszolgáltatási rendszer megerősítésének szükségessége, hogy milyen környezetről van szó, olyan környezet, ami lehetővé teszi a diszkriminációt, vagy pedig olyan, ami a diszkrimináció ellenes politikát képviseli, emberi jogok, illetve gyermekjogok kérdése nagyon fontos. A szegénység elleni küzdelem, ami szorosan kapcsolódik a gazdasági, és szociális és kulturális jogokhoz, amelyet az elején is említettek. Ebben az összefüggésben Szeretnék néhány szót szólni azzal a cselekvési tervvel kapcsolatban, ami 2015-2019-re az emberi jogokra, demokráciára vonatkozik. Ez ugyanis számos olyan intézkedést tartalmaz, uniós szintű intézkedést, amelyek relevánsak a mai vitánk megbeszélésünk szempontjából. Először is célzott támogatás az igazságszolgáltatási rendszereknek, az EU-nak az a politikája, hogy megpróbálja a bírósági reformot kísérni e a jogi szakemberek képzésével, annak érdekében, hogy az emberi jogi standardok és kötelezettségek nagyobb tudatossága érvényesülhessen. A következő rendelkezék az Európai Unió cselekvési tervében a gyermek jogok érvényesítése és teljesítése az EU-nak az a politikája, hogy támogatja a partnerországokat abban, hogy megerősítsék a gyermekvédelmi rendszereket, védjék a gyermekeket az erőszaktól, a visszaéléstől, az elhanyagolástól és a kizsákmányolástól. Harmadik pedig olyan környezet elősegítése, ami diszkrimináció ellenes, jelen pillanatban dolgozunk ki egy olyan EU-s eszköztárat, ami a diszkrimináció elleni küzdelmet segíti elő, és ez pedig tá- tartalmaz olyan, foglalkozik a diszkrimináció különböző formáival, végezetül pedig egy másik megközelítés, amit szerettem volna megemlíteni az EU részéről, az, hogy megpróbál egy olyan átfogó agendát érvényesíteni, ami támogatja a gazdasági, szociális és kulturális jogokat annak érdekében, hogy növelje a gazdasági, szociális és kulturális jogok szempontját, illetve súlyát az EU külpolitikájában. Hogyha az EU-Brazília kapcsolatokról beszélünk, illetve arról, hogy mit tegyünk Brazíliával kapcsolatban, úgy általánosságban az emberi jogok témakörében, már nagyon régen, régóta fennálló kapcsolatunk van Brazíliával az emberi jogok területén is, és jelen pillanatban számos olyan projektet készítünk, amelyek támogatják az emberi jogokat Brazíliában. Ezeket finanszírozza az Európai Unió összességében 30 millió euróval. Ezen kívül pedig az EU magaszintű párbeszédet folytat Brazíliával éves szinten az emberi jogok témakörében, és a kétoldalú és többoldalú kérdésekkel is foglalkoznak. 2015-ben a legutóbbi párbeszéden Stavros Lambrinidis, az EU külön képviselője, Brazíliába utazott, és kormányzati partnerekkel, civil társadalmi, illetve őslakos képviseleti szervezetekkel, emberi jogi jogértőkkel is találkozott. És természetesen számos témával foglalkoztak, amelyek kétoldalúak, illetve többszintűek is voltak, és ami nagyon fontos számokra a mai vita szempontjából az az, hogy beszéltek a gyermekjogokról, a kamaszok, illetve fiatal felnőttek jogairól, az oktatás és az emberi jogok, akár az idősek, az LMBTI és a hajléktalanok jogairól szóló képzés, illetve a rendőri erőszak és a büntetlenség elleni küzdelem. A párbeszéd során megállapodtak abban, hogy egy közös fellépés szerveznek az olimpiai játékok előtt, és ez egy olyan projekt lett, amit az Európai Unió finanszíroz, támogatja a, és elősegíti a gyermekjogok védelmét és a fiatalok jogainak védelmét a szociális és gazdasági kiszolgáltatottság helyzetében, külön figyelmet fordítva azokra a gyermekekre, akik a legfejletlenebb régióban élnek. Ez a Rio 2016-os projekttel kapcsolatos, a fiatalok és gyermekek jogai az olimpia kontextusában ezt a címet viseli. A célja az, hogy megakadályozzuk az gyermeki jogok megsértésének öt legszokásosabb formáját az ilyen nagy eseményekkel kapcsolatban, szexuális kizsákmányolás, gyermekmunka, alkohol és kábítószerek használata, fogyasztása, fiatal hajléktalanok, illetve fiatalok és gyermekek eltűnése. És a braziliai delegációnk az ENSZ HDS-el, eh, illetve a brazil egészségminisztériummal együttműködve az EU brászú eh, Zero Diszkrimináció projektet, ami az emberi jogokat támogatja annak van, hogy felgyorsítsuk az ADS válaszát annak érdekében, hogy a béke és a tolerancia érvényesítése megvalósulhasson az olimpiai játékok során és az események után és Nagyon szépen köszönöm. Lord, Köszönöm szépen, és most megadnám a szót. Tatjana Gomez Bustamantának adom meg a szót a, Braz, a Brazília, Belgium, brüsszeli nagykövetségének képviseletében két és fél három perc áll rendelkezésére. Már két perce is telt, köszönöm szépen, elnök úr. Nos, információ áll rendelkezésemre, miről is van szó. Portugálul fogom felolvasni de desapropriação das moradias da Vila Autónoma? Vila Ótromú eh, a az, ennek a városnak a lakosait elüldözték eh, lakhelyükről annak érdekében, hogy az olimpiához szükséges infrastruktúrák föl tudjanak eh, épülni. Ezeket az embereket ellehetetlenítették és villaotromúcsban élő családoknak új otthont kellett maguknak találniuk, de ennek során olyan otthonokra tudtak csak szert szerteni, amelyek amelyet a tenger fenyegetett állandó árvízveszélyben értek. Tehát itt több mint 8200 főről volt szó, akik érintettek a probléma Ezeket az, ezek az emberek elvesztették az otthonaikat az útépítések következtében, és a lagunák közeléből is további 250 családot telepítettek ki ezek a családok alternatív lakásokat kaptak volna, vagy pedig pénzügyi kártalanításban részesültek volna, de azonban nem mindenki számára nyílt meg, meg ez a lehetőség nagyon sokan rendkívül nehéz körülmények között élnek, vagy pedig voltak éppen emberhez méltatlan körülmények között élnek. Karioka városa, ez körül Villa Odotumától egy kilométerre található, ott 900 új lakást építettek, itt három-négy szobás lakásokról van szó, és ezeknek a lakásoknak 55%-át fogyatékkal élő emberek számára is használhatóvá tették. További 500 családnak nem kellett elhagyni a lakhelyét, mert nem az érintett területen éltek. Más családok családokkal folytatott beszélgetések alapján kiderült, hogy több mint 500 családot a prefektúra felszólított a lakásának elhagyására, az ők esetükben is lakásokat vagy építési területeket bocsájtottak rendelkezésre. Nagyon sok család ennek következtében modernebb lakásokban élhet, tehát csatornázott, illetőleg ivóvízellátásuk biztosított, iskolák épültek, kulturális központok épültek, ezeket természetesen az olimpiai játékokat követően is lehet használni, és a lakosság rendelkezésére állnak. Itt összességében négy sportiskoláról van szó, az olimpiai park egy rendkívül bonyolult építési beruházás, több mint 1,7 millió négyzetkilométer területi, területű, és, a, és itt alapjában véve 17 különféle sportágról van szó, több mint 250 ezer részvevővel, az olimpiai játékokat követően tehát judóról van szó, úszásról, röplabdáról, vízipólóról és egyéb más póló, sportágakról van szó, amelyek ezen a területen érintettek. Ezek az intézmények az olimpiai játékot követően rendelkezésre fognak állni, és hasznosításra kerülnek, például a velodrómot is hosszú távon szeretnék majd tovább hasznás, hasznosítani. Ide tartozik még az olimpiai tréningközpont is. Ez lesz az első tréningcentrum Brazíliában és latin-amerikai országokban. Itt gimnasztika és más sportágokat lehet majd űzni. Az olimpiát követően több mint ezer iskolai diák számára oldja meg ez a napi testnevelést, testestést. Természetesen a bűnözés problémát eh, jelent, de Rio számára egy nagyon fontos pont volt az is, hogy 2016-ban a város, Rio városa egy biztonságos várossá váljon eh, ez a rendőrség számára is egy nagy feladatot jelent, és a rendőrség célja a lakosság elvárásainak való megfelelés. Eh, Jelenleg az a helyzet, hogy az erőszakos bűncselekmények aránya mérhetően csökkent, megkérdezték a nyilvánosságot is, és nyilvánvalóan a biztonsági erők is tisztában vannak azzal, hogy a szervezet bűnözés és a szervezet erőszak elleni fellépés súlyos problémát jelent, tehát itt különféle uh, raziákról van szó, házkutatásokról és egyebekről. A visszaélések kapcsán az igazságszolgáltatás is közbeadkozott. Nagyon fontos a rendőrök képzése, illetve ki, különösen arra kell őket kiképezni, hogyan viszonyuljanak a gyerekekhez, fiatalokhoz, akik utcákon élnek is, esetleg bűncselekmények áldozataivá válnak a prefektúrák speciális segélyközpontokat hoztak létre a fiatalok és gyermekek számára, és itt elég jelentős együttműködés bontakozott ki hogyha egy aszociális magatartás figyelhető meg, vagy bűnügy, bűnöző életmódot látunk, akkor természetesen közvel kell avatkoznunk a fiatalok érdekében. Megszülettek különféle programok, eljárások, amelyeket követnek a helyi hatóságok, helyi támogató csoportok jöttek létre, amelyek együttműködnek a gyermekekkel és a fiatalokkal, és szükséges esetben ezeket a fiatalokat vagy gyermekeket speciális otthonokba helyezik el, és hogy hogyha gyerekek vagy fiatalok érintettek bűncselekmények révén, akkor van arra is lehetőség, hogy velük is megfelelően foglalkozzunk. A bűnözés elleni fellépés ről van itt egy további link is, amelyről további információk szerezhetők be a, bűn, a bűnözés helyzetéről, illetőleg az ellenemről fellépésre. Köszönöm szépen! és most 12.34 van, természetesen tiszteletben kell tartanunk a tolmácsaink jogait is, és most kérem a vendégeinket, hogy egy perces hozzászólásban, egyetlen egy percben próbálják meg összefoglalni az elhangzottakat. Nincs, nincs összefoglalás? Én szeretném, igen. Köszönöm szépen megpróbálok néhány kérdésre visszatérni egyenként. Hol vannak azok az esélyek, hogy előre tudjunk lépni, hogy a sportszövetségek lépni tudjanak? Én a FIFA-ról beszéltem, és beszéltem az Európai Olimpiai Bizottságról is, illetve a NOB-ról is, nob is beszéltem Bez, Besz, egy szenegáli hölgy itt vezető pozíciót lát el a FIFA esetében John Raki vezető pozíciót foglal el az emberi jogok vonatkozásában, a FIFA esetében is az emberi jogok egyre fontosabb szerepet kapnak, tehát ezek apró lépések ugyan, jelzésértékűek, éppen ezért szükség van a gyakorlati megvalósításra, erre kell összpontosítanunk azért, hogy ezt a megvalósítást egyre inkább eh, támogassuk, és ehhez a közvélemény nyomás gyakorlására van szükség leginkább. Talán ezzel zárnám le. Köszönöm szépen. Megpróbálok eh, foglalkozni a felvezetett kérdé, felvetett kérdésekkel az ajánlások kapcsán. Azt kívánjuk követni, amit Minkig is mondott a gyermekjogok nagyobb fokú figyelembevétel a pályáztatás során, és a, és a vendéglátó ország kiválasztása területén is, és biztosítsuk a lehetőséget arra, hogy a gyermek jogok sérülése esetén fel lehessen lépni, ami pedig a nemzetközi, a IOC-vel folytatott együttműködésünket és, pár, és, és a NOB-bal folytatott párbeszésünket illeti Genfben arra is lehetőséget biztosítottunk, hogy, hogy Lozamba két braziliai anya is megjelenhet elmenhetett és találkozhattak a NOB képviselőivel, elmondhatták a történetüket, például Jonathannak a történetét, amelyvel az, inter, az Amnesty International is részletesen foglalkozott, illetőleg a Vilotrodrumban lakók helyzetével is azt szeretnénk elérni, hogy a jövőben ne kerüljön sor kényszerkitelepítésekre, kitelepítésekre, és lehessen tanulni ezekből a példákból. Ami pedig a Nobot illeti, a 2016-os Riói Olimpia Szervező Bizottságával fönn kell tartani a folyamatos kapcsolatot annak érdekében, hogy a rendőrök, rendőrség részéről az erőszakos beavatkozásokat meg lehessen akadályozni. Arra kívánjuk felhívni a figyelmet, hogy oda kell figyelni a lakosság részéről érkezett jelzésekre. Van egy weboldalunk is az ISP Rio de Janeiro részéről, ahol elolvashatjuk a legújabb híreket a rendőrségi forrásokból, milyen rendőrségi beavatkozásokra került sor Rio helyzete rendőrségi szemszögből, Iszokból 2015-ben Rióban 70-en voltak, akik ezekkel a kérdésekkel foglalkoztak, 2016-ban 40-en vannak, tehát itt egy további növekedést jelent, és a környező tartományokban szintén 90%-kal nőtt a rendőrség eh, területén ez a munka. Eh, tehát eh, talán azzal zárnám le, hogy mi, ami az Amnesty International-t illeti, hogyan állunk a, a tömeges, a nagyszabású sportesemények vonatkozásában. Nagyon font, fontos, ugye, hogy a különféle előkészületi szakaszokban rendszeresen részt tudjunk venni, a nemzetközi közösség foglalkozzon, az ott kialakult helyzet számunkra az elszámoltathatóság rendkívül fontos, és ez óriási különbséget jelent azon családok számára, akik itt közvetlenül kárt eh, szenvedtek, és talán eh, foglalkoznék még eh, a csoportos erőszak jelenlét, jelenségével. Ez egy nagyon fontos jelenség, és itt is szükség van a helyzet javítására. Itt szeretném felmíteni egy tíz éves fiúnak a példáját, akit a rendőrség a saját otthona előtt öltek meg itt az anya kijött a házba, és azt kiabálta a rendőrnek, hogy megöltet a gyermekemet, és erre a rendőrnek az volt a válasza, ugyanúgy, hogy megöltem a gyermekedet, téged is e, megölhetlek. Éppen ezért szükség van arra, hogy valóban e, kiegyensúlyozzuk az emberi jogi helyzetet e, ebben az országban. Mario Pinto? Befejezésképpen Szerettem volna az emberi jogi jogsértések egy csöndesebb, kevésbé látványos magyaron szólni, a legtöbb esetben kevesebb reakciót vált ki. Mégpedig a, kizsákmány, a szexuális kizsákmányolásra gondolok, mi különösen a nőket érinti, és a kiskorúakat. Ez nagyon szorosan kapcsolódik ezekhez az eseményekhez, főként olyan országokban, mint Brazília, hogy nagyon komoly hálózatok alakultak ki arra a kiskorúak kizsákmányolására, főként a fiatal kislányok kizsákmányolására. És főként kiskorúak és eh, kamaszok kizsákmányolására. Ez az emberi jogok megsértésének egy nagyon komoly példája, és minden figyelmet meg kell adnunk ezeknek az eseményeknek, és az politikai kötelezettségvállalásunkat és erre kell összpontosítani. Köszönöm szépen, mondja az